Then good morning everybody. Even... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Persze elég korán vagyunk még, de már öt perccel túlhaladtunk a kilenc órás kezdésen. Nagyon érdekes az a mai napi rendünk, és nagyon izgalmas, számos szakértő látogat el ma hozzánk. Szeretném elkezdeni tehát az ülést, és azt szeretném megkérdezni elsősorban, hogy el tudják-e a január 25-é és február 9-é jegyzőkönyveket el tudják-e fogadni? Ha igen, akkor ezt olybá veszük, hogy megtörtént. Igen, köszönöm. A napi rendel kapcsolatban azt el tudjuk-e fogadni? Igen, köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy az elnöki bejelentésekkel folytassuk. Először is a legutóbbi találkozunk nyomonkövetéseként, egy meghallgatást tartottunk a pakisztáni helyzetről, és az idő szűke miatt nem tudtam megadni a pakisztáni nagykövetség képviselőjének a, a szót. Bátorítottam rá, hogy küldje meg a megjegyzéseit, ezt megtette a mm, képviselőtársaknak megköltők, és Lambert kollégánknak is. Szeretnék -e arról is beszámolni, hogy a külügyi emberi jogi ülésen egy csomagot fogadtak el, amelyet szinten formálisan június 25-én fognak elfogadni, ahol egy tervezet, egy cselekvési terv szerepel, és formálisan emberi jogi képviselőt fognak megválasztani, és egy nyilatkozat is, is fognak az emberi jogi elveiről az EU-nak megfogalmazni. Egy külön értekezletre, találkozóra talál, került sor. Ashton Bárónő ö, és az AFET résztvételével röviddel ezután én üdvözöltem a Gümnich féle ö, ö, nyilatkozatot, de azt fájlaltam, hogy csak a tanácsban és a külügyi képviseletben került mindez felvetésre, és hogy a įtraukti Előzőleg megállapodtunk, a gondolatok persze különböző fejekből pattantak ki, így a mi szakbizottságunk tól is származnak. Kérdést tettem föl, és kritizáltam azt, hogy a parlamentet nem vonták be a Lisszaboni szerződésbe sem egy ilyen intézmény közi nyilatkozat megfogalmazásába. Válaszában Aston Bárónő azt mondta, hogy a gondolat ott nem veti el, nincs annak ellene. Az AFET eh, elnökeként Brokúr eh, kifejezte, véleményét, mely szerint jó ötletről van szó. Egy levelet fogalmaztunk meg közösen, ma vagy holnap megküldjük Aston bárónőnek és emlékeztetjük rá arra, hogy a parlament azt kéri, hogy bevonásra kerüljön ezen nyilatkozat a két jelentés. Asaņas mes rengiame du Került megfogalmazásra mm, a mandátumról, az elutasításról, de nem erről. Remélem minden jól működik, mert Richard Howard eh, jelentésére jövő héten kerül sor Strasbourgban eh, a bárónő, reméljük majd e kérdésünkre is választ ad. Más témákról. Sajnos Japánban tájékoztatást kaptunk, hogy március 29-én három foglyot kivégeztek. Mi elítéltük ezt, nagyon sajnálatosnak tartjuk, mert elfogadtunk egy sürgős állásfoglalást, amely ellene van annak, hogy... Um, I also welcomed in this context the um, I welcome in this context the statement by Baroness Ashton. She also regretted this and asked the Japanese government uh, to join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 On Burma, I think uh, you all uh, followed the result of the by-elections which took place in the 1st of April. Our President Schulz and also Baroness Ashton congratulated um, the government for the, and the people of uh, Myanmar for Pirmininkas um, elnök úr, mint pedig Ivó Belet is nyilatkozatában üdvözölte az időközi választások megtartását, eredményét és a reformok folyamatának tovább vitelére szólította fölbátorította az illetékeseket. Nyomon követjük a dolgokat, és jó lenne, hogyha jövő év elején megvizsgálhatnánk, hogy az emberi jogi reformok milyen a helyzetben vannak, és az emberi jogi képviselőkkel ellátogathatnánk Burmába. Április 23-án az EU külügyminiszterei találkozót fognak megszervezni, és Burma kérdését is megbeszélik majd, és az új szankciókról is döntenek, és lehet, hogy egyes szankciókkal kapcsolatban döntések születnek. A Nemzetközi Büntető Bíróságról Anna eztől kaptam meghívást egy etiópiai ö, emberjogi tanács ö, esetéről van szó, az emberi jog helyzete Ugandában igen mm, szomorú, különösen a terrorizmus elleni jogszabályok helyzete olyan, hogy a vélemény formálás szabadságát komolyan sértik, és alánsák az újságírók és és ellenzékiek szabad szólásszabadságát. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan lehet nyomon követnünk az emberi jogi helyzetet és annak alakulását Etiópiában. Most a Nemzetközi Büntetőbíróságról nagyon pozitívnak tartom, hogy Guatemala ratifikálta április másodikán a római statútumot, és más témákban is azt gondolom, hogy Malaviban a vezetőség és is meg az Afrikai Unió csúcsának Malavi ad otthont, és azt gondolom, hogy Omar Albasir elnököt Szudánból nem kellene meghívni erre az Afrikai Uniós csúcsra. Bahreinről a médiában hallottunk arról, hogy egy ismert aktivista, Abdullah Al-Kawaya egy ö, ö, tiltakozó fellépést után börtönbe került, és 60 napja már és egy sztrájkot végez az emberi jogsértések ellen lép fel így, az egészségügyi állapota úgy tűnik, hogy még nem súlyos, de más információkat is kaptunk, mely szerint eh, igen súlyos állapotban van. Az éjségsztrájkoló, eh, meg kell vizsgálnunk, eh, Schulz elnökkel együtt, hogy hogyan lehetne a problémára reagálni. Ha ő nem teszi meg, én majd írok egy levelet ezzel kapcsolatban. Nos, ennyit a bejelentéseimről, és azt gondolom, hogy készen állunk arra kollégáinkkal a külügyi szakbizottságból, eh, hogy eh, most eh, általában az emberi jogsértésekről beszélünk a terrorizmus elleni küzdelem keretei között. Látom Ludford asszonyt, akit a Libe jelentésről elő, véleményez, előadó, Ellen Flotr, és ellátogat majd hozzánk valószínű a mai meghallgatásra, a mai témáról. Titkos fogvatartási és, és titkos kiadatási, rendkívüli kiadatási gyakorlat elleni fellépés. Tudjuk, hogy a az Európai Parlament igen fontos szerepet töltött be ezen munkában, és leginkább az európai intézmények közül aktívan lépett föl a kérdésben. A, a TDIP európai országoknak a CIA által foglyok szállítására, az illegális fogvatartásra való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság 2006-ban áll föl, jelentése pedig 2007-ben került megfogalmazása. 2007-ben a parlament egy állásfoglalást is elfogadott, amelyben 46 részletes ajánlást fogalmazott meg a, a tagállamok, a tanács és a bizottság irányába, és elmondta, hogy világosan és erőteljesen kell nyilatkozni, és a tanácsnak és a tagállamoknak is fel kell hívni az USA kormányát arra, hogy a rendkívüli kiadatásnak vessen véget egy évvel ezelőtt a DROA szakbizottság egy műhelyt szervezett meg, amelyen sokan jelentek meg a titkos fogvatartásról, Novák professzorral, aki az ENSZ kínzás ellenes szakértője, valamint Julia Hall Amnesty International szakértő részvételével maga. A műhely munka során a parlamentet is kritika érte, mely szerint a TDIP jelentés nyomon követésében nem igazán lépett fel. NGO-k is megfogalmazták ezt a kritikát. Aztán a LIBE egy workshopot szervezett meg tavaly ősszel, és végül is egy engedélyt kapott arra a LIBE, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést fogalmazom meg arról, hogy a TDIP ideiglenes bizottság jelentésének nyomon követését megfogalmazza. Az ajánlásokból ugyanis szinte egyetlen egyet sem, követ, sem tettek magukévá a, az a tagállamok. És Sarah Ladford most egy véleményt fogalmaz meg, és ez még a húsvéti szünet előtt történt a LIBE szakbizottság nagyon érdekes és tájékoztató jellegű meghallgatást szervezett meg a témában. A mai meghallgatásunk is beilleszkedik ebbe a vitasorozatba, valamint a LIBE vitába. Akkoriban a LIBE meghallgatás idején igen szakavatott, jelentős Mm, és számos sajtóközlemény jelent meg Lengyelországban, mely szerint a lengyel titkos szolgálat vezetőjét bírósági, bíróság elé állították és elítelték. pontosan a CIA-val való együttműködés miatt. Ez az első alkalom volt, hogy erre sor került. Emberjogi harcosok is azért álltak ki, hogy az ilyen kegyetlen embertelen megalázó bánásmódnak vessenek véget. Lengyelországban nagyon sokáig az emberi jogi kritikát elutasították a hatóságok, és azt mondták, hogy a CIA felkérésére nem végeztek ilyen munkát. Ellen Flötr is üdvözlöm, aki a jelentés előadója. Hadd mondjam el azt is, hogy most szeretném felvezetni az előadóinkat, bemutatni őket, és elmagyaráznám azt is, hogy néhányan, akiket meghívtunk, miért nem jöttek el körünkbe. A NATO képviselőit felkértük arról, hogy az emberi jogok védelméről és terrorizmus elleni harcról öm, ö, beszéljenek és jöjjenek el. Két héttel ezelőtt elutasították a felkérésünket, mert azt mondták, hogy a nem, nem az NATO hatáskörébe tartoznak ezen kérdések. Azt is hallottam, hogy semmilyen más vizsgálatra nem került sor, semmilyen sajátos külön jelentés tevőt sem az ENSZ részéről, sem pedig az Európa Tanács részéről a felkérésekre a NATO nem felelt. Miért? Hiszen a NATO katonái igenis ilyen emberi jogi jogsértéseket is, is értékeseket felelnek. Németországban is egy parlamenti szakbizottság vizsgálja ilyen eseteket. Voltak olyan tisztek, akik Afganisztánban elfogtak embereket, és a NATO képviselői részéről afgán állampolgárokat Guantanamo-ba küldtek Hát itt el kell dönteni, hogy milyen parancsnagyot kell követnie egy katonának, hiszen Németországban, amikor ilyen helyzet áll elő, és tudják, hogy az az ember, akit elfogatása után kiadatnak egy országból, ahol kínoszhatják őt, nem tehetik ezt meg a katonák. Ezért nagyon bátorítom Bátorítok mindenkit, és így a NATO képviselőit is arra, hogy változtassák meg véleményüket a nemzetközi jogban, néha nem világos az, hogy melyik nemzetgot kell alkalmazni, amikor külföldön vannak a katonák, és a ö, civil és politikai jogokat minden egyes területen érvényesíteni kell. Az USA misszióját is felkértük Brüsszelben, hogy vegyenek részt a meghallgatásunkat, de mm, nem látogattak el hozzánk. Tájékoztatást kaptak az Európai Parlament részéről, és az USA kongresszusa is tudja, hogy ma meghallgatást tartunk, bár fizikailag nincsenek jelen, de bizonyára nyomon követik a meghallgatásunkat. Á, ah, most hallottam éppen, hogy az USA kongresszusának képviselői itt vannak a teremben, üdvözlöm őket, nagyszerű fordulat most ez, és nagyon érdekes a téma is, amit ma megtárgyalunk, örülök, hogy érdeklődnek. A meghívó előadóinkról néhány szót. Ben Emerson úr, aki az ENSZ külön előadója az emberi jogok, alapvető szabadságjogok előmozdításáról és védelméről, amikor a terrorizmus elleni küzdelemről van szó. Ő ajánlásokat fog megfogalmazni, és a legjobb gyakorlatokról beszél az EU és az USA emberi jogi és terrorizmus elleni küzdelmében, és azért áll ki, hogy a parlamenti felügyelet megvalósulhasson, amikor a titkos szolgálatokról van szó, és a terrorizmus elleni küzdelemről. Gerás Táberok, és itt van velünk, ő az OMCT, kínzás elleni világ szervezet főtitkára, számos tapasztalattal rendelkezik ő maga is, és az OMCT, mint szervezet is. A jelenlegi alelnöke az OMCT-nek, Dick Márti úr, aki az Európa Tanács egy jelentésének megfogalmazója a titkos fogvatartásokról. Stabrok főtitkár úr ma az előadásában más témákra fog különös tekintettel kitérni. A nemzetközi együttműködés aspektusait fogja körbejárni. Érdekes lesz őt meghallgatni, különösen, hogyha a titkos szolgálatok feladatára, a nemzetközi aspektusokra, jogi kérdésekre, politikákra, valamint az elszámoltathatóságra fog kitérni a nemzetközi jogban, és hogyan lehet a, a hibákat orvosolni. Aztán következő előadónk, aki a Reprieve igazgatója, Clive Stafford Smith úr, közvetlen tapasztalatának, tapasztalatát fogja megosztani velünk, amikor Guantanamo Bay-ben járt, és más titkos fegyházakat látogatott meg. Egy videó üzenetet fogunk meghallgatni, egy líbiai áldozattól, akit kiadattak, Abdel Hakim Belhaj lesz ez az úr. Egy videózenettel kezdjük a mai meghallgatást. Ő Juan Mendez úr, ő az ENSZ külön jelentéstevője a kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódról és kínzásról fog szólni. André Kénen asszony és magam is nagyon szerettük volna, hogyha Mendez úr ellátogathatott volna hozzánk ma, de már más feladatai elszólították ma. Remélem, hogyha a technikai, műszaki berendezések rendelkezésre állnak, akkor azt gondolom, hogy el is kezdhetjük ezzel a videó üzenettel Mendez úr részéről, aztán pedig megadjuk a szót a Mendez úr. Szeretettel üdvözlöm a Európai Parlament szakbizottságának tagjait, akik azért gyűltek össze Brüsszelben, hogy a március 27-i meghallgatást folytassák, és a parlament határozatainak nemzetközi politikában való alkalmazását felügyeljék. Örülök, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson, és köszönöm, hogy ezen videó üzenettel vehetek észt. A rendkívüli kiadatás és a megbízásból való fogvatartás gyakorlata mindenfajta nemzetközi vagy nemzeti jogi eljáráson kívül van, és ezt a nemzetközi szervezetek és a regionális emberi jogi mechanizmusok felhívták erre a figyelmet, például a, a kínzás és a embertelen viselkedés elleni szervezettel felhívta erre a figyelmet. Az ENSZ különböző szervezetei és a rendkívüli kiadatás gyakorlatát bírálták a múltban, és egyértelművé tették, hogy ez a nemzetközi jog világos megsértését jelenti megfelelő jogi, nemzetközi jogi kereten rendelkezésre arra, hogy a 2011. szeptember 2000. szeptember 11-i időszak után fellépjen a terrorizmus ellen. Az ENSZ titkos fogvatartásáról szóló tanulmány, amelyet az Emberi Jogi Tanács 14. ülésén 2010. júliusában mutattak be, és eh, négy különböző eljárás tartalmazott. Eh, felhívta erre a figyelmet, eh, és a háb a terrorizmus elleni harc veszélyére is felhívta a figyelmet. Ugyanakkor kihangsúlyozta azt is, hogy a titkosszolgálatok jogi vákumban követték el a cselekményeiket, és ilyen módon nem számon kérhetőek, vagy pedig nem ellenőrizhetőek. És az ellenőrző jogkörök pedig korlátozottak. A tanulmányok azt mondták ki, hogy a nem vizsgálták ki a titkos fogvatartás eljárásait, és senkit nem senki ellen nem emeltek vádat. Sok áldozat gyakran semmifajta formális jóvetételt, rehabilitációt vagy kompenzációt nem kapott. A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy mindenfajta rendkívüli kiadatás vagy illegális fogvatartásra vonatkozó vádat vizsgáljanak ki, azért, hogy nyilvánossá tegyük az ilyen eseteket. Nagyon fontos tehát áttekintést biztosítani ezen területre, jogi jóvátételt biztosítani az áldozatoknak, illetve a jóvátételhez való hozzáférést biztosítani az áldozatoknak. Egyetértek a közös tanulmány ezen felismeréseivel, és nagyon fontosnak tartom, hogy a közös tanulmányban megfogalmazott vádakat kivizsgáljuk, és az ajánlásokat végrehajtsuk. Április 4-én Így sajnos csak kilenc választ kaptunk, ebből három Európai Uniós tagállamból érkezett. Meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy az Európai Unió hat további tagját, akit megszólítottunk is felszólítsam hogy válaszoljon nekünk. Az USA kormányával egy sor eh, kérdésben, tárgyalásban vagyok-e meghallgatás kapcsán, a Guantanamo-i tábor meglátogatása kapcsán, valamint az USA ügynökei eh, rendőrségi alkalmazottai által végrehajtott eh, erőszakos cselekmények kivizsgálása és embertelen cselekmények kivizsgálásáról. Még mindig bizalmas fázisban vannak a tárgyalások, de azt mondhatom, hogy az együttműködés szellemében zajlanak. Az Európai Parlament azon erőfeszítései, hogy európai döntéshozókat is felelősé tegyenek cinkosságok okán a rendkívüli kiadatás kapcsán sajnos nagyon lassan haladnak előre a parlamenti bizottságokat, vagy minisztérium közi bizottságokat állítottak föl, amelyeknek feladata az, hogy a vizsgálatokat kivizsgálják, és ennek az eredményeit, eredményei nem tudják megerősíteni, sem nem tudják tagadni a vádakat. Ez pedig a következő észrevételemre vezet tovább, mégpedig a, az a további vádak vizsgálatára. Nagyon fontos, hogy megerősítsük az ex officio vizsgálatokra vonatkozó vizsgálatokat is. Erről egyébként a nemzetközi megállapodás 12. cikke szól, hiszen a különböző vádakat és és gyanúkat ki kell vizsgálni, és fontos, hogy mindenfajta elfogultság nélküli vizsgálatot hajtsunk végre, és az elkövetők sértetlenségét megakadályozzuk. Ez az emberkínzás elleni nemzetközi megállapodás 12. cikke szól erről. Az állami titokra való hivatkozással ugyanakkor szélsőségesen akadályozzák a vizsgálatok végrehajtását, a bizonyítási teher az állam oldalán van, és nekik kell az új korlátozás arányos voltát beigazolniuk. Ezen felül pedig minden eljárás jogi szamály, amely a jogorvoslathoz vezet, beigazolandó és a legkevésbé restriktív módon kell ezeket alkalmazni az állam titkossághoz való joga soha nem akadályozhatja Bianco szabályként az emberi jogok érvényesülését. Az emberi jogi tanácsnak benyújtott jelentésem egy olyan vizsgálatra tesz javaslatot, amely rugalmas eszköz, és segít abban, hogy az államok teljesítsék követel- kötelezettségeiket, és biztosítsuk, hogy az áldozatok hozzáférjenek a megfelelő jóvátételhez. Sok nemzetközi vizsgálat ugyanakkor felveti a 2001. szeptember 11-i terror támadások utáni állami fellépés azon gyanúját, hogy itt embertelen bánásmódban részesítettek fogvatartottakat, utalok a Gibson vizsgálatra, illetve Maher Arar ügyére. Tisztában vagyok vele, hogy a volt lengyel titkosszolgálati vezetőt ellen vádat emeltek azért, mert segítséget nyújtott a CIA-nak abban, hogy az Alkaida gyanúsított egy fogvatartság, de ugyanakkor azért is tudok, hogy ez a hír nem megerősített még. Nagyon fontos, hogy a megbízáson alapuló fogvatartást is kizárjuk akkor, amikor a befogadó államban az a kínzást elkövetik, és itt a nem visszafordítás, a non rufulman elvét kell alkalmazni. Azaz, tehát nem szabad átadni egy embert egy másik államnak, amennyiben fennáll annak a veszély, hogy ebben az államban megkínozhatják. E tekintetben elődömhez hasonlóan meg vagyok róla győződve, hogy a diplomáciai nyilatkozatok nem kielégítőek e, az emberkínzás és rossz bánásmód tekintetében, és e, jó okunk van bizonyos esetekben arra, hogy feltételezzük, hogy egyes államokban az érintett személyt megkínozzák. Ezen felül pedig nagy aggály jelent számunkra, hogy az államok a titkosszolgálati információkra építik az eljárásaikat, amely információkat vélhetőleg harmadik államokban kínzással kényszerítettek ki a személyekből. Ugyanakkor az ilyen információ nem csak validálja, a, tehát érvényesíti az embertelen bánásmódot, hanem kvázi egy illegális kínzási piacot létesít, és ezzel megakadályozza a kínzás elleni nemzetközi fellépést. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a, a kínzás elleni nemzetközi megállapodás 15. cikkeje alapján megakadályozó preventív intézkedéseket kell alkalmazni, azért, hogy a beismerő vallomások kikényszerítését ne lehessen kínzással elérni, és éppen ezért nagyon fontos a 15-ös cikk alkalmazása, mind az igazságszolgáltatás, mind a végrehajtás területén. Végezetül az a kérdés, amelyről vitázunk, nem csak uh, tudományos és nem csak jogi kérdés, hanem az emberi jogok, uh, az emberi méltóság kérdésére világít rá, és feltetteveti ezt a kérdést, kik vagyunk és milyen viszonyban vagyunk embertársaikhoz. Nem uh, fogadhatjuk el a terrorista cselekményeket, de ugyanakkor nem szabad a nemzetközi emberi jogokra fittyet hányva engedélyezni a kínzást, hiszen az eh, sértetlenségért harcolni kell, és a jogállamiságért harcolni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ENSZ külön megbizottjának eh, ezt a videónyilatkozatot. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon részletes, alapos és nagyon hasznos eh, ajánlás volt. A DROA titkárság hogy szívesen ellátja a videó üzenete átiratával, amelyet elolvashatnak és elmélyedhetnek benne. Üdvözlöm Kohelho urat, aki a TPI bizottság elnöke volt, és most pedig Ben Emersonnak adom meg a szót, aki az ENSZ jelentéstevője az emberi jogok érvényesítése területén a terrorizmus elleni harcban. Uh, my pleasure uh, to participate in this uh, important hearing. Nagy öröm számomra, hogy ezen a fontos meghallgatáson itt lehetek, és szeretném az Emberi Jogi Szakbizottságnak, a bizottságnak megköszönni, hogy meghívtak. Ahogy kollégáim már említették, 2010-ben négy különleges eljárási megbízással az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a különleges jelentések az emberi jogok védelmére és alapvető szabadságjogokról. A terrorizmus elleni harc, a kínzás elleni jelentés, az, az önkényes fogvatartás és a kényszer eltűnések és elhurcolások. A titkos, illetve illegális fogvatartással kapcsolatos tanulmányt az ENSZ emberi jogi tanácsában 2010. júniusában mutatták be nagyon sajnáljuk, hogy semmiféle konkrét lépése nem került sor a jelentést követően. A tanulmány olyan példákra mutatott rá, amely több tucat államban különböző földrajzi régiókból látszólag illetve a, az implikált hatások alapján az illegális fogvatartás és törvénytelen őrizetbevételt követtek el, megfelelő példákkal illusztrálták a jelentésben azt, hogy milyen széles körű gyakorlata van a a törvénytelen őrizetbevételeknek és az ezzel kapcsolatos büntetlenségnek. A az illegális fogvatartás és büntetése a törvénytelen őrizetbevétellel fogvatartottak számára nem, bizt, nem biztosították a megfelelő jogvédelmet az áldozatok számára sem. Nagyon fontos, hogy nyomon követésre sor kerüljön. Ezt már a tanulmány elején is hangsúlyozták. Hasonlóan ahhoz, hogy szükség van arra, hogy az államokban független államok vizsgálatokat indítsanak el a, a tanulmányban meghatározott feltételezések alapján. A négy mandátum alapján 59 tagállamnak, ö, bocsánat, 59 államnak, ebből 9 Európai Uniós tagállamnak küldtek levelet arra, melyben felkérték, hogy biztosítsanak számukra a, azokról az intézkedésekről információt, amelyet a közös tanulmányban meghatározott eseményekkel kapcsolatosak, és adott esetben igazolják a helyzetet, hogy megfelelnek a nemzetközi emberi jogi normáknak és a javasolt ajánlások, és végrehajtják az ajánlásokat. Ahogy a kollégáim is említették, az 59 felkérésből eddig csak kilenc választ kaptunk, azaz a kilenc közül csak három Európai Uniós tagállamtól érkezett válasz. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget is arra, hogy erősen ösztönözzem a másik hat Európai Uniós tagállamot, amelyeknek levelünket megküldtük, hogy, adják, hogy válaszoljanak érdemben. Ma elsősorban hozzászólásomban a, a rendszerszerű problémákra szeretnék rávilágítani, amelyek az illegális fogvatartás és törvénytelen őrizetbevételhez vezettek. Hiányzik nagyon súlyos emberi jogsértésekkel kapcsolatban a beszámoltathatóság és felelősségre vonása kontextusban. Úgy gondolom, hogy az elődöm által, Sajnem professzor úr által végzett munka, és az én munkám is, amelyben a jó gyakorlatokat mutattuk be a jogi és intézményi keretekkel kapcsolatban, amelyek biztosítják, hogy a hírszerző szolgálatok is tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és egyfajta demokratikus felügyeletet is az ügynökségek munkájára vonatkozóan. Hadd kezdjem tehát azzal, hogy rámutatok arra, hogy a hírszerző szolgálatok kritikus szerepet töltenek be abban, hogy megvédjék az államot, annak lakosait, nemzetbiztonsági fenyegetésekkel szemben, ezek között a terrorizmus is szerepel. Lehetővé teszik az állam számára, hogy központi pozitív kötelezettségének tegyen egy eleget a Nemzetközi Egyezmény hatos cikke értelmében, azaz biztosítsa minden egyén jogát, ezek között az élethez való jogot is felség területén. Az emberi jogok védelme ennek keretében közösen és egymást kölcsönösen kiegészítő cél kell, hogy legyen a különböző hírszerző szolgálatok között. Ennek tükrében a hírszerző szolgálatok bizonyos jogi keretek között az igazságszolgáltatás tevékenységeiben vesznek részt. Nagyon gyakran nincs fontos és kritikus különbségtétel a rendőrségi és az általában titkos hírszerző szolgálat munkája között. A, ennek a kockázata a párhuzamos igazságszolgáltatási rendszernek különösen terrorista gyanúval kapcsolatban pontosan az, hogy pontosan arra vezet, hogy nem szabad a hírszerzést és igazságszolgáltatást összekapcsolni. Ahol az igazságszolgáltatásnak felhatalmazása van a nemzeti jogszabály értelmében a fogvatartásra és őrizetbevételre, ezt olyan esetekre kell korlátozni, ahol észszerű feltételezés van arra, hogy az egyén elkövetett vagy el fog követni egy konkrét, meghatározható büntettet. De mindenek felett a hírszerzésnek soha nem szabad megfosztani magánszemélyeket szabadságuktól hírszerzés gyűjtésére. Ez a gyakorlat azonban túl gyakorivá vált az elmúlt tíz évben. A hírszerző szolgálatok fogvatartási és őrizetbevételi joga ugyanolyan független felügyeletet és átláthatóságot igényel, mint minden más igazságszolgáltati hatósággal kapcsolatban. Jogi felügyelet is ennek része kell, hogy legyen minden e, szabadságtól való megfosztás e, felülvizsgálatával kapcsolatban. Határozottan tiltani kell a nemzeti jogszabályoknak, hogy a, nem, a hírszerző szolgálatok saját e, fogvatartó létesítményeket mű, működtessenek. Axiómaszerű szerű minden hírszerzés terén a felügyelet szerepe. Pontosan azért, mert az érintett szolgálat munkájának jelentős részét titokban végzi, és éppen ezért nem lehet felügyelnie ezt a tevékenységet a köznek, sem a köz nevében eljáró független médiának institutions, which must include at least one Meg kell legalább egy civil olyan intézményt, polgár, intézményt bízni, amely független mind az igazságszolgáltatástól, végrehajtástól, mind pedig a hírszerző szolgáltatástól, hogy felügyelje a hírszolgálat tevékenységét. Valódi hatalom megosztásra van szükség a nagyon fontos feladatkörök között. Csak így lehet független formában a hírszerző szolgálatok munkáját felügyelni a nemzeti jogszerűség szempontjából, és ugyanilyen fontos, hogy a vonatkozó nemzetközi emberi jogi előírásoknak való megfelelést is. És Hadd mondjam el, hogy én magam mennyire sajnálatosnak tartom azt, hogy meglepő és csalódásra okot adó döntést hozott az Egyesült Államok kolumbiai bírósága április másodikán, melyben meghatá- megtagadta az információs kérést, amelyet Nagy-Britannia összes parlamenti pártja kért egy rendkívüli kiadatással kapcsolatban az Egyesült Királyság hírszerzése és a gyakorlatok közti párhuzamokra kérdezve rá. Ez azért a csalódásra okot, mert pontosan ellentmond az igazi, független és érdemi felülvizsgálatnak, és gátolja, hogy az érintett felek elvégezzék azt a munkát, amely feladatuk. Meglepő azért, mert arra a jogfeltet, ingatag logfeltételezésre gondol, hogy az összpárti kérelem az a kormány nevében történt, és ezzel ellentmond a, te, a a hatal- hatalommegosztásnak. Ez tulajdonképpen az Egyesült Királyság jogintézményeinek a teljes félreértését jelenti. A sértetek és áldozatok akik az illegális fogvatartás áldozatai vagy bíróság előtt, vagy pedig független felügyeleti intézmény előtt, ombudsmannál adhatnak be kérelmet. Azok a testületek, amelyek megkapják és kezelik ezeket a kérvényeket, egyértelműen függetlenek, szigorúan függetlennek kell lenniük, függetlenek a vizsgáló ügynökségektől és a végrehajtástól. A nem bírói intézmények ugyan a jog értelmében megvizsgálhatják ezeket a kérelmeket, az egyéni panaszokat mindig hatékony jogorvoslattal kell kezelni teljes jogok, a jogok teljes helyreállításával. A különböző jogi rendekben felmerült ez a kockázat, hogy az információ, amelyet megosztanak-e kérvények kivizsgálás során illegális formában más országokkal is megosztanak adott esetben a kínzásra vonatkozó információt is. A pontos és megfelelő, és hangsúlyozom, hogy megfelelő hírszerzés pontosan ezt kerüli el. Az embereknek igazságot szolgáltat. Az államoknak biztosítani kell azt, hogy a jogszabályi kerület, eh, keretek garantálni képesek a nemzetközi emberi jogi törvényeknek való megfelelést a hírszerzés során is. A hírszerzés és a jog együttműködése keretében is. Mindenféle olyan hírmegosztás, adatmegosztás, amely rendszerszerű vagy adhok alapon történik, általános értékelés után történjen meg, amikor a, a hírszerző ügynökség partnerének emberi jogi megfelelését is megvizsgálja. A partner jogszabályai is nagyon fontosak, hiszen megfelelő jogszabályok hiányában visszaélésekre, többszörös visszaélésekre ad lehetőséget. A terrorista gyanúsítottakat a nyilvános eljárásban bíróságok előtt kell az emberi jogok, a tisztességes eljáráshoz való jog és a jogállamiság keretein belül kell lefolytatni. Egyre nagyobb mértékben az államok a hírszerzésre támaszkodnak ennek sorában, fe, nem pedig a bizonyítékokra. Az állam titoktartási doktrinájára támaszkodnak, nem pedig a tisztességes büntetőeljárásra a, az illegálisan szerzett bizonyítékokat otthon vagy külföldön, beleértve a, a kínzást is, és az úgynevezett titkos bizonyítékok alkalmazását egyre nagyobb mértékben alkalmazzák. Nagyon fontos a terrorista gyanúsítottak esetében, hogy több olyan hiányossággal is foglalkozzunk, amelyekkel a közelmúltban szembesültünk, egyet beleértve a törvénytelen bevételt és eh, illegális fogvatartást is. Végül pedig eh, néhány szót hadd szóljak a prevencióról. A preventív stratégiákat minden terrorista ellenes politika alapjává kell tenni. Az állam felelőssége a preventív intézkedések végrehajtása a terrorizmus prevenciója az állami kötelezettségek része, a pozitív kötelezettségek része a nemzetközi egyezmény hatos cikke értelmében. Ennek értelmében a kormányzatoknak nem csak reagálni kell a terrorista fenyegetésre, hanem ahogy a ENSZ közgyűlése is határozottan aláhúzta, nem csak a terrorizmus manifestációját, meglétét kell megállapítania, hanem az okokat is feltárnia az egyes pillér értelmében az ENSZ globális terrorista ellenes stratégiájának egyes pillére értelmében. A terrorizmus elterjedésének feltéte, feltételei, amelyet konszenzus alapján határ, határoznak meg a tagállamok, meghosszabbítják a regionális konf- konf- konfliktusokat. A, jogszabá- a jogállamiság hiánya vagy hiányosságai, az emberi jogok szisztematikus megsértése, az etnikai és vallási megkülönböztetés, politikai kirekesztés, a szociális-gazdasági marginalizálódás és a megfelelő jó irányítás általában hiányzik ennek következtében. Az emberi jogok a terrorizmus elleni harcban nagyon gyakran, túl gyakran bűncselekményekhez, súlyos cselekményekhez vezettek, amelyek terrorista cselekmények forrásává is váltak a világ különböző részein. Az emberi joggal együttértésben a terrorizmus elleni harcok, a terrorizmus elleni harc eszközei elegendőek, nem csak azért, mert az államok ezzel jogi kötelezettséget is vállaltak, hanem azért, mert nélkülözhetetlen ezek, nélkülözhetetlenek ezek az eszközök a hosszú és középtávú terrorista ellenes stratégiában is. Így lehet elkerülni azokat a hibás érveket, téves érveket, amelyekkel más terrorista ellenes fellépésekre ösztönöznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, Emerson úr, köszönöm az igen részletes ajánlásokat is. Azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni a titkos szolgálatokkal kapcsolatban. Ezzel Staverax úrnak adom át a szót a kínzás elleni világszervezet képviselőjének. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy tárgyalnak erről a kérdésről. Az Európai Uniós kormányokkal tárgyalva, még akkor is, hogyha támogatják a kínzás elleni intézm- harcot, nagyon gyakran azt mondják, hogy itt az ideje, hogy a kínzás elleni vitában másra térjünk át, és nem foglalkozzunk már az illegális fogvatartással. Erre a válasz nagyon gyakran az, hogy helyreállították-e az okozott kárt? Általában nem. Egyrészt tehát azt látjuk globálisan, a terrorizmus elleni harcban előre haladás van. Láttuk azt is, hogy az emberi jogi kérdések sokkal inkább a figyelem középpontjába kerültek az idők során, de mégis nagyon gyakran összekapcsolódnak a titkos és illegális fogvatartással itt Európában is. Az első dolog az a beszámoltathatóság válsága, én ezt így nevezem. Az illegális fogvatartásokkal szorosan összehozható, de egy nagyobb problémát is vázol, a beszámoltathatóság problémáját önmagában. Ez az egyik. A második dolog, aminek látjuk a folytonosságát, ez pedig a, a terrorizmus ellenes törvényekkel való visszaérés, azok félreértelmezése. Ezeket a biztonsági környezet javítására kellene felhasználni a hírszerzési felügyelet struktúrájával együtt. Ebben is hiányosságok vannak. Én is hadd kezdjem az Egyesült Államokkal, hiszen az egész illegális fogvatartás kérdése az Egyesült Államokhoz kapcsolódik. Nyilvánvaló, az Obama adminisztráció hatalomra jutását követően pozitív lépések történtek a terrorizmus elleni harc terén is, és a kínzások ellen is, de a, a katonai és polgári eljárások terén egyaránt is. Ugyanakkor azonban nagyon sok olyan terület van, ahol még eltérő és nem világos elképzelések alapján járnak el autoriter módon. Jogi koncepcióként nem biztos, hogy a nemzetbiztonsági hatóság mindent átfogó fegyveres konfliktusok elleni célból használja fel ezeket a, a terrorizmus ellenes lehetőségeket. A polgári áldozatok, az áldozatok polgári jogait szisztematikusan visszautasítják, és azokat nem biztosítják, ahogy korábban is említették, de nagyon sok egyéb olyan eset van, amelyel, amelyben bizonyítják, hogy hogy megtagadják a jogsérelmek helyreállítását, megtagadják gyakran az országok más országokkal való együttműködést, és alkalmazzák a kínzás eszközét. Tudjuk, hogy az Egyesült Nemzeteknek nincsen semmiféle olyan érdeke, hogy bűnügyi eljárást indítson kínzásokkal kapcsolatban, de mégis nagyon fontos ennek a kivizsgálása, hiszen a kínzás az egy veszélyes elem. A kínzás nem csak mint cselekedet szól el, mond ellent a törvényeknek, hanem az is veszélyes, hogyha nem vizsgáljuk ki ezeket az eseteket. Úgy gondolom, hogy az egyik fő üzenete annak a jelentésnek, amelyről tárgyalunk, az kell, hogy legyen, hogy továbbra is nyomást gyakoroljunk az Egyesült Államokra, hogy független vizsgálatot indítson el, részt vegyen a folyamatban lévő vizsgálatokban, a kínzásra vonatkozóan is. De ezen kívül ott van az egy, a nemzetközi együttműködés kérdése is ahogy Demaszan úr is rámutatott, a hírszerző szolgálatok együttműködése. Ez tulajdonképpen az alapja mindannak, és a, a központi eleme a, kettő, ez, a, a szeptember 11-i eredmény eseményeket követően. Egyfajta paradigmaváltás van ettől kezdve. Az igazság ügyről a hírszerzés preventív és háborús paradigmára tértünk át nem szeretném megismételni mindazt, ami már elhangzott, hogy milyen súlyosan komoly a, milyen súlyos és komoly a hírszerzési együttműködés. A két héttel ezelőtt is volt erről egy meghallgatás. Ha lehet, egy további elemet vetnék fel. Vannak olyan országok, amelyek ez a fajta együttműködés már évek óta eredményesnek bizonyul. Itt van a pillanatna, pillanata annak, hogy egyrészt felülvizsgáljuk azt, hogy az európai országok hogyan alkalmazták, illetve hogyan fogadták el más országok represszív hírszerzési eljárásait az, az évek során, és nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió az átmenet időszakban kidolgozza a biztonsági ágazat, a, az állambiztonságnak a, az új felfogását, olyan funkciókat, amelyek az igazságszolgáltatás és a hírszerzés közötti kapcsolatot teszik lehetővé. Tunézia, a régió, mind jogzavarban van. Itt van a pillanata annak, hogy a strukturális problémákra figyeljünk, és tulajdonképpen ezt kell átadjuk. Intelligence cooperation is of course an issue. Um, hírszerzési... Because the, the, the impression is created that this is a framework. Az EU keretén kívül a standardokból nincs megfelelő mennyiségű a hírszerzéssel kapcsolatban, de az világos, hogy elvben, amikor kínzásról és büntetlenségről, önkényes fogvatartásról van szó, akkor a standardok egyensúlytalanságát a különböző rendszerek között mindenképpen át kell gondolni. Kanadában nyilatkozatokat hallottunk, Dániában és a külügyminiszter elmondta, hogy a hírszerzői szolgálatok számára semmilyen problémát nem jelent. Nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy nem csak az a kapcsolatban, amit Juan Mendez elmondott, hanem hogy amikor kínzással ö, szednek ki emberekből információt, és a hírszerző szolgálatoknál is elmondtuk, hogy világosan kell ö, védnünk azon jogokat, mely szerint nem szabad kínzáson keresztül információt kicsikarni személyekből. Biankó csekket nem adhatunk így az országnak. Ajánlást fogalmazunk meg a szakbizottság részére is, mely szerint egy jó gyakorlatok, bevált gyakorlatokról jelentés készítsen, és a bizottság hasznosan hozzájárulhatna azzal, hogy felszólítaná eh, e-, ezen jelentés eh, elkészítésére a az illetékeseket és a hírszerző szolgálatok elszámoltathatóságát. Nos, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen felügyeleti mechanizmusok léteznek az EU-ban, akkor azt tanulmányozzuk, hogy mi nem működött jól. Ha valami nem jól működik, egy ország felállít egy vizsgálóbizottságot, ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a jövőben az ilyen jogsértéseket elkerüljék hiba el megtörtént, aztán egy egész folyamat ö, beindult, mely szerint vizsgálóbizottságok jönnek létre, de hogyha világos ajánlásokat nem fogalmazunk meg annak érdekében, hogy a hírszerző szolgálatok hogyan működjenek jól, és biztosíthassuk azt, hogy valóban mandátummal rendelkezzenek az ilyen grémiumok a felügyeletre. Magától értetődő, hogy a meglévő szerkezetek az olyan országokban és ahol a, elég szofisztikált a felügyelet, mégsem működik valóban megfelelően, akár a, az oknyomozó újságírók munkájára gondolunk, akár más aspektusokra. Rendszeresen, rendszerszerűen át kell gondolnunk, frissítenünk kell a helyzetet. A jelen szakbizottság és a bel- és külügyi kapcsolatokban ajánlatokat fogalmazhatna meg, és azt kérhetné a tagállamoktól, hogy mit tettek konkrétan annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy független a felügyelő rendszere, és hatékonyan lefedi a nemzetközi együttműködést, és megfelelő védő intézkedések léteznek ezen gyakorlatok elkerülésére a jövőben. Egy másik probléma, amelyre utalás történt, a titkosság kérdése, és nem ismerem azt, hogy amit már elmondott Juan Mendez az államtitok használatáról, valóban figyelmüket szeretném felhívni azon kiváló jelentésre, amely Dick Márti az Európa Tanács megbízásából elkészített a titkosságról és az államtitok túlzott használatáról e kontextusban biztosítanunk kell, és utaltunk már erre, azt gondolom, hogy amikor a nemzetközi együttműködésről beszélünk, akkor először is arra kell gondolnunk, hogyha az államok emberjogi panaszokra meg tudnak válaszolni, akkor a nemzetközi együttműködés szintjén kell ezt megtenni, javítani kell a nemzetközi együttműködést. Másrészt, amikor diplomáciai biztosításról beszélünk, akkor ki kell fejeznünk azt is, hogy a megbízhatósága és hasznossága ennek hiányos. Mindenek előtt pedig azt kell megvizsgálnunk, hogy a probléma megállapítása miben áll, nem abban áll, hogy Mm, kínzás kockázata áll föl, hanem abban, hogy az adott ország ö, olyan országoknak ad ki ö, foglyokat, ahol kínoszhatják a foglyot. Azt gondolom, hogy az elszámolhatósági agendára van szükségünk az ellen, a, a terrorizmus elleni küzdelemben. Az elszámolhatóság a legfontosabb átívelő elve ezen kérdéskörnek. Az EU terrorizmus ellenes koordinátora együttműködik mások grémiumokkal az EU politikai párbeszédben, a kínzás elleni iránymutatások területén is, és ez külön dominálja az együttműködést is. Azt gondolom számos USA-val folytatott egy, egyeztetés kapcsán, hogy az ENSZ és emberi jogi ö, egyezmény ö, szabályait kell betartanunk. Nem léteznek még, az, még a terrorizmus elleni küzdelemben az ilyen szabályok, és ez az a kapocs, amelyet létre kell hoznunk, és ennek hála vihetjük elő az ügyet. Köszönöm, Stavrok úr, ön is az elszámoltathatóságra hegyezte ki utolsó gondolatát az ilyen válsághelyzetekben, és eh, Emerson úrnak nem tettünk föl kérdést. Kilenc EU országból elmondta, csak hárman küldték meg a választ. A, a hiányzó hat országot megnevezni, kérem? Igen. Úgy gondolom hangzik a válasz. Megtehetem levélben, miért, oka van ennek. Azt gondolom, hogy megtetem. Németország, az Egyesült Királyság, Cseh köztársaság már válaszoltak. Ezt már most el tudom mondani. Elnök asszony, oka van annak, hogy írásban küldi majd meg a válaszát, és biztosítom a szakbizottság tagjait hogy az illetékes kormányokkal majd tartjuk a kapcsolatot, és a kollégáinkat is az adott országokból tájékoztatni fogjuk. Természetesen a pártokon belül is, házon belül is fel kell használni ezen információkat. Most megadom a szót Stafford Smith úrnak, és azt gondolom, hogy videó felvezetőre is kerül majd sor. Igen, röviden szeretnék bemutatni egy videót, nagyon fontos ugyanis, hogy halljunk emberektől, akik ilyen elbánásban részesültek. Abdel Hakim Belhás és felesége Indonéziából egy titkos létesítménybe szállították őt a feleségével a britek, és mások úgy gondolták, hogy Kadhafihoz Líbiába visszaküldik, kínzás tárgyát képezte és, és feleség, és kérem gondoljuk át, először is nézzük meg ez ember, ennek az embernek a tekintetét, és lássuk, hogy mit nem látunk, nem látjuk azokat a hónapokat és éveket, amelyen keresztül őt kínozták másrészt. Ennek az embernek az egyetlen célja csak az volt, hogy forradalmat robbantson ki Kadafi ellen. Ironikusan David Cameron, a brit miniszterelnök és Sárközi francia elnök vágya is volt, közös volt az érdekük, nak véget vetettük, David Cameron ezt véghez is vitte, de miről beszél ez az ember, gondoljuk majd át. Azt is szeretném, hogy átgondolják, hogy mi az európai közösségben együttműködünk, olyan országokkal együttműködnénk, amelyek halálbüntetést alkalmaznak? Nem, de olyanokkal, akik kínoznak? Igen, igen a válaszom. Még súlyosabb a mindebben az, hogy én ezekkel az emberekkel találkozom is. És amikor döntést hoznak arról, hogy kínzás alá vetik ezek az embereket, és oda küldik őket, az embereket nem gondolják át az államok, hogy kikről hoznak ítéletet, soha nem szentelnek időt arra, hogy az embereket is megismerjék. Kérem, nézzék a tekintetét, nézzék meg ezt az embert. A feleségem és én is köszönöm, hogy meghallgatnak minket. Mi azt kérjük, mint más múltbéli áldozat is, hogy kérjenek tőlünk elnézést, még igazságszolgáltatást kérünk, hogy senki másról ez már ne történjen meg. A történetünk egy olyan történet, amely minden demokráciának szégyene lenne. Lehetetlen elmondani mindaz, ami tört, arról, ami történik velünk, nagyon rövid leszek. 2004 tavaszán a feleségem és engem a, a maláj Földről, bankokból a CIA átküldött egy repülőn egy olyan titkos fogházba, ahol kegyetlen bánásmódban részesültünk. A csuklomon keresztül felakasztottak a falra, és nagyon megvertek. A szememet bekötötték, és zenével bombáztak, kínoztak. Nem is értem, hogy a mert miért bántalmazták. Még ma is nehéz nehéz erről beszélnünk. Hosszú napokon keresztül kegyetlenül bántak velünk, aztán csukját húztak ránk, bilincset bekötöztek, oda a repülőhöz, és nagyon fájdalmas helyzetben repültünk, a feleségem is, én is. Nem is tudtam, hogy a feleségem is a repülőn volt, amíg Líbiában nem értünk, csak azt tudtam, hogy valahol a repülő leállt egy Tazsura Musa Kuszai börtönbe kerültünk, levették a csukjámat, Musa Kusza előttem állt, és azt mondta, vártam rád. Azt mondtam, hogy valahol már leálltunk, válaszolta, igen. A, a, a csendes óceánban egy szigetről volt szó. Hat éven keresztül egy líbai, líbiai öm, börtönben szenvedtem. USA, Egyesült Királyságban és európai ügynökök is ö, kikérdeztek. Egy mondva csinált bírósági per, eset, pert kreáltak és halára ítéltek. Azt hittem, hogy kivégeznek. 2010. március 23-án aztán felszabadítottak, de annak ellenében, hogy felhagyjak a líbiai forradalmi álmommal, de természetesen én a szabadság álmáról sosem nem mondtam le, és Istennek hála, a líbiaiak újra harcba kezdtek, az amerikaiak, a britek és más európai nemzetek is segítettek nekünk, ezt megköszönöm, de ez nem változtat azon, hogy tájföldről engem és a feleségem elraboltak, és erkölcstelenül és illegálisan engem és a feleségem is megkínoztak. Mi pozitívan érzünk Amerika és Nagy-Britannia felé. Én soha nem akartam Amerika ellen fellépni, csak Kadafitól szerettem volna megszabadulni. Reméljük, hogy a szabad Líbia, a diktátor megszabadulva új kapcsolatokat fog nyugattal ápolni, és tiszteletben fognak minket tartani, és igazságot szolgáltatni mutatnak. Én e, e, szeretném, hogyha elismernék és elnézést kérnének azért, hogy hibát követtek el a múltban. A nyugat részéről nagyon remélem, hogy az Európai Parlament majd megtesz mindent annak érdekében, hogy bátorítsa az országokat abban, hogy az úgynevezett terror elleni harcban a múlt hibáit e, tisztázzák, orvosolják, és az a jövőben soha ne történhessen meg. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, mondja az előadó. Hát ez az az ember, aki most a líbiai katonákért felel, annak idején Kadhafi hatalma alatt pedig ő Kadhafi ellen harcolt. A céljai neki is, meg a nyugatnak is ugyanaz volt a mm. de most először is az alapelvekről beszéljünk. Mindenkinek, bárkiről is legyen szó, elveikkel rendelkezik az MI hat a CIA vagy bármilyen hírszerző szolgálatnak is a szabadságát, a társadalmak szabadságát kell védeni. Elminnyáján egyetértünk abban, hogy vannak olyan esetek, amikor az embereket megvonjuk a szabadságot, de mikor? Akkor, amikor megfelelő eljárásban részesülnek az amerikai, um, uh, amerikai és uh, amerikai állampolgár vagyok, és az amerikai alkotmány is kimondja ezen jogot. Amikor a szabadság elvonásáról beszélünk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy a kormányok szintjén annak érdekében, hogy jobb országban élhessünk, valahol azzal kell kezdenünk mindezt, hogy megfelelő módon szabadságot elvonjuk emberektől. De mindig nagyon komolyan át kell gondolnunk ezt, amikor halljuk a kormányoktól ezt az érvelést. Komoly, súlyos hibát követtünk el. 25-ször látogattam el Guantanamo-ba, és jövő héten is odautazok, és találkoztam a foglyokkal ott és ezt át kell gondolnunk. Minden ezen helyen Abogarangariban, Guantanamo-ban a különböző titkos kiadatások és megalázó bánásmód, kínzás mind titokban történt. Az USA éjfélkor elfog embereket azért, hogy a nappali fénynél ne szégyenkezzen emiatt. Ezeket a dolgokat csak titokban lehet elvégezni. Én éveken keresztül azt mondtam, hogy a kínzás nem a legnagyobb probléma, probléma, amivel küzdenünk kell, mert amikor látjuk a, tit- a kínzást, akkor felháborodunk. A legnagyobb kihívás számunkra, bárhogyan is éljünk ezzel, az annak megelőzése, hogy a titkosságot a kormányok alkalmazhassák, hogy a kényelmetlen hibáikat elismerhessék, politikai kényelmetlen érzéseikre rávilágítsunk, és hogy elismerjék a hibáikat. Ki kell hangsúlyoznunk minden politikussal való találkozónál. Ken Clarkkal múlt héten találkoztam, ő egy jó ember különben, és azt mondja, hogy a szabadságért harcolunk, de sokkal nagyobb a titkosság és a titkos perek, mint a múltban. Én megkértem eh, Clark, megkérdeztem Clark urat, eh, és azt mondtam, hogy az MI6-os eh, hírszerző szolgálat miért él még ennyire komoly titkossággal? Általában bizalmas információkról van szó, de minden egyes dolog, amit látok apró kivételekkel, minden egyes esetben az, a, az állambiztonság fenyegetésre appellálnak a kormányok. A politikusok azt mondják, hogy új szabályokat kellene megfogalmazni, törvényeket a titkossággal kapcsolatban és nem csak az ijesztő történeteket kell megvizsgálnunk, hiszen a kor, kormányok a jóban és a rosszban is élen járnak, és lássuk csak a tragédiákat. Nem csak az USA saját hibáiról van szó, hanem ezek átgyűrűzéséről is egy USA-afganisztáni Memorandum of Understanding megszületett az igazságszolgáltatásról. Az én kormányom az USA-ban kihangsúlyozta, hogy az afgán kormánynak való átadás előtt a kormánynak, az afgán kormánynak el kell ö, ö, biztosítania kell a megfelelő bírósági eljárásokat. De 2001. szeptembere előtt a megfelelő eljárást biztosítani kellett volna, azóta viszont látjuk, hogy veszélyes folyamatok indultak be a világban. A terroristák elleni küzdelemben a jogaiktól megvonjuk ezen embereket, Európába küldjük őket, és a jogaikat, jogaiktól megfosztjuk őket. Néhány esetet szeretnék példaként felhozni. Két ö, ö, okot hoznak föl arra, hogy miért lehet így eljárni. A brit kormány azzal érvel, hogy titokban kell eljárnunk annak érdekében, mert hogyha nem, akkor az amerikai szövetségeink már nem fognak együtt működni velünk. Viszont hát én Benjám esetéről beszélek, akit Marokkóba vittek USA-ból, és a kínozták, Himbeszőjét is kínozták, és aztán, amikor az mi 6 os bepereltük ezen eljárás miatt, akkor arra hivatkozott, hogy úgymond kellemetlen dolgokról van szó, de hát államtitok fette mindezt. Az USA azzal érvelnek mondjuk az Egyesült Királyságban, hogy ha nem titokban történnek ezek a dolgok, akkor az USA szövetségesre, szövetségesként nem lépne föl három CIA vezető ügynökről az elmúlt hetekben kiderültek ilyen eljárások. Hoya úr például a Ben Laden ügyért felelt, és ő és egy nagyon vezető CIA ügynök, amikor megkérdezték, hogy miért bántalmazott, azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy a britek azzal érvelnek, hogy titkosan léphetnek föl, és az USA-val takaroznak. Először is mit kell tennünk? meg kell kérdeznünk, hogy miért, és azt gondolom, hogy a demokráciával kapcsolatos kérdéseket is fel kell tennünk. Aztán maga a fogalma annak, hogy együtt kell -e működnünk despotákkal, és a hírszerző szolgálatok hogyan lépnek föl. Ami a halálbüntetést illeti, hát szerencsére halálbüntetést alkalmazó országokkal nem működünk együtt, viszont együtt működünk a kínzást alkalmazó országokkal. Belhasi úrnál, amikor a Kadafi egyik épületébe egy rakéta becsapódott, akkor hallottunk arról, hogy milyen dolgok történtek. Igen, érdekes, hogy mi minden történt ott. Az MI6 vezetője például azzal érvelt, hogy a hírszerző szolgálat kínoszta Kadafit, és hát úgymond ez alásta az ő jó hírét is. Nicolas Sarkozy engedélyt adott arra, hogy Kadhafi val kapcsolatban olyan információk kerüljenek nyilvánosságra, mely szerint Kadafit megölték, és azelőtt Franciaország szövetségese volt Kadhafi, hát ez borzasztó. A brit kormány pedig most azt mondja, hogy nagyobb titkosságra van szükségünk a bíróságok elején. Még mindig nem késő, hogy orvosoljuk a hibáinkat, de igenis a múlt hibáiból kell tanulnunk, és tanulságokat le kell vonnunk, és persze már a dolgok reménykeltőek, de azt gondolom, hogy ha csak 7 percem van, akkor már túlléptem rajta, de a legjelentősebb fegyverünk a szélsőség és az erőszak ellen az emberi jogok megerősítése. Hogyha decens módon lép föl az ember, akkor kevesebben fogják gyűlölni az embert, és többen fogják segíteni akarni. És létfontosságú, hogy igenis azon standardok alapján lépjünk föl, amelyek az emberi jogokat védik, erősítenünk kell ezeket, ö, sötét termekben és kínzó termekben nem léphetünk fel. Thank you, Mr. Stafford Smith. Köszönöm, Stafford Smith úr. Joggal mondta, hogy a terrorizmus elleni harcban a legnagyobb fegyver a kezünkben az, hogyha betartjuk emberi jogi normáinkat. A videóüzenetet és az előadásokat meghallgatva azt látjuk, hogy egy olyan embert láthattunk, aki igazi áldozattá vált. És ennek ellenére hasonlatosan gondolkozik hozzánk arról, hogy milyen normák alapján kell, hogy működjön egy eh, társadalom. De persze vannak szörnyű bűnözők, terroristák, akik egy olyan társadalmat akarnak építeni, amelyben egy napig, egy óráig nem akarok élni, és akik a nőket eh, tárgyként, vagy állatként, eh, vagy állat és ember közötti lényként tekintik, de ennek ellenére az ő emberi jogokai, jogaikat is tiszteletben kell tartani, de bizony gyakran egymásnak feszül a két érve. Egyrészt ezek szörnyű emberek, ezek a terroristák, de ennek ellenére emberi lények, akik jogosultak az emberi jogok alkalmazásához. Nos, egy óra idő a rendelkezésünkre, hogy meghallgassuk a többi előadást, észrevételt, és megnyitom az vitát, és először megadom a DROA jelentéstevőjének, Szára Latfordnak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon hálás vagyok az előadóinknak, akik betekintést adtak a ügybe, és sok elgondolkodtató gondolatot osztottak meg velünk, és nagyon sok információval szolgáltak. Először is azzal szeretnék kezdeni mondandómat, hogy milyen egyetértek Ben Emersonnal és Clive Stafford Smith-szel, miszerint az emberi jogok betartása biztonságosabbá teszi a helyzetünket, a saját helyzetünket. Az elmúlt 10-12 évben folyton azt hallottuk, hogy fel kell adnunk az emberi szabadságjogok egy részét a biztonság érdekében. Én mindig ellent mondtam ennek a csábításnak, és mindig kihangsúlyoztam, hogy ez egy téves választás. nem csak azért, mert ez a vélt dihotómia a nagyobb um, nyomonkövetéshez, az, emberi, uh, az emberek szabadságának nagyobb átvilágításához vezetett, mert ugye én, hogyha jobban látják a magánéletemet, jobban betekintenek a titkaimba, kevésbé érzem magam biztonságban, nem, hogy jobban érezném magam biztonságban. Tehát nem csak ezért, hanem azért sem értettem egyet ezzel a dilemmával, mert egyetértek az előadóinkkal, hogy az emberi jogok inkább a terrorizmus ellen hatnak. Egész egyszerűen világossá kell tenni, hogy az emberi jogok betartása a terroristák malmából vezeti el a vizet. Vitorlájából fogja ki a szelet. A másik fő üzenet, amelyet újton újra hallhattunk, a következő. Át kell világítani az ügyeket, a titkokat a napfényre kell hozni, a titkos műveletek, a titkos hozzáállás ból ered legtöbb problémánk. Azt látjuk, én ugye brit állampolgár vagyok, és azért Clive észrevételeit nagyon komolyan veszem azon javaslatokról, amelyek Londonban előzetes viták zajlanak is, amelyeknek célja az, hogy a polgári peres ügyekben az elmúlt 15 évben, hogy polgári bíróság elő állítsák azokat az ügyeket, amelyekben az elmúlt 15 évben fogva tartottak, vagy kitoloncoltak vádlottakat, úgy, hogy az állam nem adott betekintést a biztonsági okok rendszerébe. Tehát fontos, hogy a bíróságok most, a bíróságok előtt az állam megmutassa, hogy milyen okoknál követelte ezeket az intézkedéseket. Senki nem vitathatja persze, hogy lehetnek olyan esetek, ahol az államnak jogában kell, hogy álljon bizalmas információkat megőriznie, amelyek mondjuk forrásokat vagy módszereket mutatnának be az érdeklődő külvilágnak, amelyek nem illegálisak, jogtalanok, bár nem meg akarjuk akadályozni, hogy a terroristák tudjanak erről. De hogyha arról van szó, hogy a szégyenteljes ügyekre, ügyeket a napvilág fényére hozzuk, akkor nem szabad meg torpannunk. És egyetértek Ben Emersonnal, aki arról beszélt, hogy a, akár az igazságszolgáltatás rendszerében, akár a parlamenti vizsgálóbizottságokban zajló vizsgálatokat nem szabad megakadályozni az állami titokhoz való, vagy a titkosításhoz való joggal. Mi itt a parlamentben évek óta hangsúlyozzuk, hogy az elszámolhatat, méltóság elvét érvényesíteni kell, és az Emberi Jogi Albizottság um, folyamatosan azt vizsgálja, hogy a nemzetközi porondon mi történik, és hogy vajon um, nem lehet-e az EU-t um, a harc előterébe tenni, mondván, hogy mi legalább megtettük a házi feladatunkat, most más is tegye meg a saját feladatát. Egy másik következtetés, amelyet Ben Emerson előadásából levontam a következő. Nagyon fontos, hogy megakadályozzuk, hogy a hírszerző szolgálatok kvázi rendőrségi hatóságokká váljanak, letartóztatásokat, fogvatartást eszközölhessenek. Nagyon fontos, hogy a határ a igazságszolgáltatás és a rendészeti szervek, illetve a titkosszolgálatok között világosan legyen meghúzva. Természetesen az elmúlt években folyamatosan foglalkoztatott bennünket ez a kérdés, épp úgy, mint az a kérdés is, hogy milyen polgári felügyelettel lássuk el a titkosszolgálatokat. Különböző modellek működnek az EU különböző tagállamaiban is, de a cél az, hogy valamilyen polgári felügyelet alatt álljanak a titkosszolgálatok, egy olyan parlamenti felügyelet alatt, amely független a végrehajtó hatóságtól, a végrehajtó hatalomtól, a kormánytól. Világos, hogy ezen felügyelő hatóság érzékeny, nemzetbiztonságilag kitett információkat kell, hogy megvizsgáljon, de meg kell akadályozni, hogy ne a titkosszolgálatokból jöjjenek a felügyeleti szervek tagjai is, hanem valódi polgári felügyeletet biztosítsunk. Végezetül pedig még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy az elszámoltathatóság nagyon fontos. Voltak éppen arról van szó, hogy tisztázzuk az ügyeinket, valóban a napfény, a, a az átláthatóság fényével világítsuk be a titkos járatokat, napfényre hozzuk a titkos ügyeket. Természetesen a terrorizmus elleni harc nagyon fontos, és biztosítani kell, hogy a terheltek ellen eljárás, bírósági eljárás induljon, de ez legyen egy tisztességes eljárás. Hiszen minden terheltnek joga van a tisztességes eljáráshoz, Ebben bizony nagy hibákat követtünk el az elmúlt években. Köszönöm szépen mindenkinek az előadását, a hozzászólását. Úgy, úgy hiszem, hogy ezek nagyon célirányos, nagyon pontos előadások voltak. Köszönöm Latford Báró asszony. Most pedig a Ellen Flotrének, a Libe jelentős tevőjének adom a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a meghívottainknak, és néhány kérdést szeretnék vitaindítóként feltenni az előadóinknak. Köszönöm szépen a Retrieve igazgatójának, hogy lehetővé tette számunkra, hogy Belelás úr tételét meghallgassuk. Én magam is találkoztam bele, amikor a Retrieve-vel egyeztettünk. Bizony szíven mikor találkozunk valakivel, akit megkínoztak kegyetlenül ügynökök. Tudjuk, hogy bizony mi magunk európaiak is érintettek vagyunk ebben, de általánosabb érvényű megfontolásokról szólnék. Malajföldön illegális bevándorlók fegyházában töltött időt ez az úr, és valahol egy olyan logikát követ tett az ország, ahol egyes országok részéről illegális bevándorlók számára fenntartott létesítmények rendszerét is át kell gondolnunk, hogy hogyan működik. Aztán jövőbeli kapcsolatainkra is rákérdeznék például Líbiával, de más országokkal is amelyek forradalmat éltek meg, és átmeneti időszakban vannak most, lehet, hogy jövőben az EU és annak tagállamai is olyan személyekkel ül majd egy asztalhoz, mint Belázs úr, aki ma már Líbiában katonai tanács vezetője, és jó maga is, akár a választásokon is indulhat, lehet, hogy a jövőben olyan politikai vezetőkkel fogunk tárgyalni, akik valamikor a közelmúltban kínzás és illegális fogvatartás áldozatai voltak. Kiváló szöveget olvashattunk Dekárkov úrral és a Dán külügyminiszter tollából származó szövegről van szó, amely azt javasolja, hogy jó szolgálatot tehetnénk egyes országok átmeneti időszakot, úgynevezett arab világból származó országok, az arab világ országainak átmeneti időszakát élő országok számára megfelelő szolgáltatót nyújthatunk annak érdekében, hogy átszervezzék e, igazságszolgáltatási rendszerüket. Hát valóban abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt megtehessük, holott még nem világítottunk rá arra, hogy milyen következményekkel járt egy közelmúlt béli rendszer. Ezzel kapcsolatban azon azt furcsállom, hogy a kiváló szövegben egyetlen utalás sem történik az európai államok és az USA által elkövetett jogsértésekre, a terrorizmus elleni cselek fellépéseik során. Holott természetesen támogatjuk mi is, és Lutford asszony is utalt röviden arra, hogy a terrorizmus elleni fellépés hatékony módon történjen, de ez csak úgy módon történhet, hogyha nemzetközi jogi és emberi jogi normákat megfelelően teljesítjük és tiszteletben tartjuk. Hadd térjek vissza a lengyel vizsgálatra, bár más példával is élhetnénk. 5-6 évvel a FAVA jelentés után még mindig azt állapítjuk meg, hogy a tagállamok világosan komoly nehézségekkel küzdenek, hogy világos, átlátható és eredményes vizsgálatokat folytassanak, amelynek hála kártalanításban jóvátételben részesülhetnek az áldozatok a sértettek. Jelenleg folyik egy vizsgálat Lengyelországban, reméljük, hogy majd beérik ez a vizsgálat, de Emerson úr is átlátja, hogy milyen korlátokba ütközhet az átláthatóságe vizsgálat során, és hogy kénytelenek vagyunk valahol arra gondolni, hogy amikor látjuk, hogy a, az ügyész lecserélik, hogy a sértettek milyen bánásmódban részesülnek még ma is, hát azt kell, hogy megkérdezzem, hogy amikor egy állam beindít egy vizsgálatot, és látványosan nehézségekbe ütközik, például Litvániában egyszerűen a vizsgálatot leállították, megszüntették. Mi lenne helyén való a nemzetközi szinten, európai szinten, hogyan kellene fellépni annak érdekében, hogy támogassuk az adott államokat, hogy az ilyen látványos, igen jelentős akadályokat leépíthessék akkor azon az úton, ahol az igazságszolgáltatás végre rávilágíthatna az elkövetett jogsértésekre igazságszolgáltatáson keresztül kell rámutatnunk a, a, a tényekre. Nagyon nehéz. A helyzet is bemutatja, mennyire nehéz ezt megvalósítani. Milyen politikai kezdeményezéseket lehetne az EU-ban, vagy nemzetközi szinten foganatosítani? Emerson úr is rámutatott, hat ország még meg sem válaszolt a kiváló ö, kérdésekre, felszólításokra azt is eh, feltehetjük, mint kérdést, milyen kezdeményezéssel élhetne az Európai Parlament vagy más intézmények annak érdekében, hogy kötelezzék ezen tagállamokat vagy államokat arra, hogy ö, eh, válaszoljanak a feltett kérdésekre. Az is megkérdőjelezendő, és meg is kérdezem most, hogy hogyan lehetne szavatolni a közös tanulmány nyomon követését, amelyre utalt az előadunk a felvezető szavaiban. Az OMCT és Reprieve képviselőit szeretném megkérdezni arról, hogy ugye látjuk, hogy maga a rendszer és a Belács úr tanúvallomás is rámutat erre, hogy valahol soha nem gondolta azt bárki is, hogy Belázs úr a szeptember 11-i terrortámadásokban valamilyen szinten részt vett volna, nem. Tehát valahol a rendszernek a jellemzőit kellene átgondolni, át, ö, átjárhatóságát és a jó gyakorlatok, valamint a rossz gyakorlatok kérdéskörét hiszen komoly rossz gyakorlatok kal találkoztunk a múltban, és akár ezek még ma is érvényesek lehetnének. Szeretném a véleményüket hallani ezzel kapcsolatban. Végül pedig utolsó kérdés, milyen típusú öm, reakciót vált könökből az, hogy az USA-ban egy olyan törvényt fogadtak el, amely engedélyezi végül is, legálisá teszi, úgymond, az advitam eternám ö, fogvatartást anélkül, hogy vádemelés történne. Ez hihetetlen valahol, az emberek méltóságát tiporja porba. Az Európai Unió igen szigorúan kíván fellépni az USA-val szemben minden olyan terrorizmus elleni fellépés esetében, ahol az ilyen típusú eljárások még mindig gyakorlatban vannak. Milyen kezdeményezéseket tudunk foganatosítani? Például azon 56 jemeni polgárra gondolok, akik ellen bűnvádi eljárás nem indult, és szabadulásukra, kiszabadulásukra sincs semmilyen kilátás, Persze Jemenbe visszaküldeni őket nem lenne ö, okos gondolat, tudjuk, milyen a helyzet Jemenben ma, de mindenképpen valahol ö, sarkunkra kellene állni, amikor megoldásokat keresünk, hiszen legálisan úgy tűnik, hogy életfogytig börtönbüntetésben vannak ezek az emberek, anélkül, hogy bűnvádi eljárásban rész, ö, vettek volna részt. Tragikus, elfogadhatatlan események történtek. Tudjuk, ismerjük ezen ö, szörnyűségek hogyan történtek, szavatolnunk kell, hogy a jövőben ilyen fellépések már ne történhessenek meg. Ma ilyen ö, ö, bűncselekmények elkövetésre már nincs lehetőség. Nem szabad, hogy lehetőség legyen. Igen kevés, kicsiny az esély arra, hogy képesek legyünk a demokratikus társadalmainkban olyan mechanizmusokat létrehozni, melyek szavatolják hogy a jövőben ugyanilyen helyzetek előálljanak. Igen fontos része lenne pedig ez a munkánknak. Köszönöm. Thank you, uh, Ellen. Köszönöm szépen, Ellen. Most pedig meghallgatjuk a kérdezőket, és utána pedig egy utolsó válaszadásra adom meg a szót a panelistáknak. Anna Gomesnek, eh, a Szocialista Kárnyék jelentéstővének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Természetesen látom és értem, hogy miért olyan fontos ez a kérdés, tehát az, hogy az országok nem válaszoltak. Jelentős, de nem ez a döntő. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy nálunk például brilliáns jogászok vannak, akik brilliánsan meg tudják válaszolni a levelet, ugyanúgy, ahogy Dick Martinak is válaszoltak, és az előző bizottságnak is, de teljes mértékben megkerülik az igazságot. Ami fontos az az, hogy emlékezzünk például az Európai Parlament delegációjára, amit a Farma Bizottság küldött, Szara Lutford volt ott, meg én is, és azt kértük tehát, hogy találkozzunk a nemzeti hírszerzések tisztviselőivel, és elutasították a kérésünket. Sem a legmagasabb szinten, sem más szinten. Nem találkozhatunk, ami nyilvánvalóan nagyon fontos. a döntéshozók, akikkel konzultálni kellett volna, semmiről nem tárgyaltak velük, semmiféle műveletről. Egyszerűen elutasították, hogy találkozunk. Az akkori ö, külügyminiszter, az akkori honvédelmi miniszter, kül, most külügyminiszter, de ugyanez volt más helyzetben és más miniszterekkel is, és túl igazából hazudtak, hazudtak. Hazudtak, amikor találkoztunk velük, és a miniszterrel, és kérdeztem is, hogy miért nem biztosították számunkra azt a listát, hogy Guantanamo-ból oda és vissza milyen gyakran repültek repülők eh, portugál eh, légtéren keresztül. És egyszerűen nem a, letagadták, hogy van is egy ilyen lista, vagy lenne. Pedig volt. A kezemben is volt, ugyanaznap. Át is adtam a vizsgáló bizottságnak, és a bizottság hazudott, a miniszter hazudott, hazudott akkor is, amikor írásban válaszolniuk kellett a bizottságnak. És azt mondták, hogy eh, ezek NATO műveletek voltak. És akkor írtam egy levelet a NATO főtitkárának, a különböző NATO műveletekkel kapcsolatban, afganisztáni műveletekkel kapcsolatban. Itt a NATO fő, írtam a NATO főtitkárának, és azt válaszolta, hogy nem volt semmiféle műveletnek Guantanamo-val kapcsolatban eh, NATO misszióhoz köze és ez a levél még mindig megvan. Úgyhogy át tudom adni a szakbizottságnak. És ez is visszatér ahhoz a kérdéshez, amit először a NATO-val kapcsolatban tettünk fel. Tehát egyetértek Emerson úrral azzal, hogy a kínzás a kapcsolatban a beszámoltathatóságot, felelősségre vonást érvényesíteni kell. Nem csak politikai döntésre van szükség, hogy a kínzás és elleni és illegális fogvatartás elleni programban a kormányzatok együttműködjenek, hanem egyszerűen fel kell tárni az eseteket. Nagyon sok mindenkit nem fednek fel. A döntéshozók, a politikusok nem tudnak a, a hazámban például parlamenti vizsgálóbizottságot indítani, és még hogyha a jogi feltételek meg is teljesülnének is, politikai jogoknál akkor sem tennék meg. Természetesen nagyon érdekes ez a lista. A, azt szoktam ugye mondani, hogy ne csak a CIA-ról beszéljünk, mert nagyon sok más ügynökség is együttműködik a, a fogvatartásokban, és van egy csomó katonai implikációja is sajnos. Nagyon sok válasz, például, például az a lista, amiről beszéltem, a katonai járatok voltak, és nem csak amerikai, szaudi, kuwaiti járatok és katonai repülőgépek mentek és jöttek Guantanamo-ra, illetve onnan. Végül pedig elmondanám, hogy a felelősségre vonás, beszámoltathatóság kérdése alapvetően fontos, nem is kell, nem tudjuk ennyi, eléggé hangsúlyozni. Hatékonynak és ö, hitelesnek kell lenni a terrorizmus elleni harc miatt, de minden egyéb munkámban ennek kell lennünk, és ö, a folyamatos jogsértésekre kell figyeljünk, nem csak a Guantanamo-ban lévő emberekkel kapcsolatban még, hanem azokkal kapcsolatban is, akiket kieresztettek Guantanamo-ból, az ENSZ adminisztráció programja keretében, amit több országunkkal kapcsolatban bevezettek, azért, mert ugye nem vehettek, nem, de nem térhettek vissza a származás szerinti országokba, és éppen ezért egy másik fajta kínzást hajtanak rajtuk végre. Egy konkrét emberről beszélek, akit egy európai országnak adtak át, nem mondom most meg kiről van szó, de meg fogom mondani, hogyha nem történik semmi. Két éve van pszichés kínzás alatt, mert egyszerűen nem adnak neki semmiféle dokumentumot. Nem tud utazni, nem tud munkát találni. Annak ellenére, hogy megtanulta a nyelvet, történetesen egy szír állampolgáról van szó, akit nem lehetett Assadnak visszaadni, megtanulta az ország nyelvét, ahol most ér, de nem vállalhat munkát, mert nem kap dokumentumokat. Az egyik rokon, a szintén Guantanamo-i fogoly volt, egy másik országnak adták át, és szintén nagyon nehéz körülmények között él, pedig szükségük lenne, hogy találkozzanak. Az egészségügyi, a másik egészség, egészsége miatt, és egyszerűen nem tudják megtenni ezt annak a papírok hiánya miatt, annak ellenére, hogy ezeket már rég megígérték nekik. És tudom, hogy miről beszélek, mert nagyon sokat próbáltam ebben az ügyben tenni. Úgyhogy a folyamatos emberi jogsértéseket, a hosszú távú guantanomai fogvatartás áldozatainak a, a jóvátételével foglalkozni kell az országok amerikai nap, az ország amerikai követségén folyamatosan kérik, hogy visszatérhessenek, az, hogy kapják meg papírjaikat. Köszönöm szépen. Howard úr van itt a bizottságtól, és Láncberg, eh, Láncberg asszony kér még szót. Van-e még más, aki szót kér? Akkor lezárom a Tobias King az EAS-től, akkor a külügyi szolgálattól. Köszönöm szépen, elnök asszony! tiszteletben tartva a jogállamiságot és a, az emberi jogokat, nagyon fontos a terrorizmus elleni harc. Ezeket mindig az alapvető jogok tiszteletben tartásával kell végeznünk. Az emberi, az Európai Unió egyértelmű egy területen az emberi jogok tiszteletben tartásával harcolni akar a terrorizmus ellen, az igazságosság jogszerűség útján előre haladni. A jog, az emberi jogok sért, megsértésével kapcsolatban több eljárás is indult. 2006-ban a tanács elfogadta azokat a következtetéseket, amelyek értelmében az illegális fogvatartás nem felel meg sem a közösségi, sem az emberi jogi előírásoknak. A tanács útmutatásai szerint az államoknak be kell szüntetni, be kell zárni az illegális foglalkoztartó helyeket, és az ott lévőket hivatalosan elismert fogdákba kell áthelyezni, hol létükről pedig az érintetteket árt informálni kell. Jogi hatóságok elé kell késedelem nélkül vinni az ügyük ügyüket. A fogvatartás és a, a kihallgatás pedig a nemzetközi normáknak kell, hogy megfeleljen. Az állam azonnali pártatlan és hatékony vizsgálatot indítson minden váddal szemben, ami a kínzással kapcsolatos egyértelműen és újra megismételtük, hogy mi az álláspontunk a kínzással és titkos börtönökkel kapcsolatban. Egy Obama elnök által kiadott 2009. decemberében kiadott nyilatkozatot üdvözöltük, amelyben elrendelték a, az emberi jogot sértő és megalázó formában és egyáltalán a kínzás alkalmazását, és bejelentették a titkos fogvatartó helyek bezárását. Alapvető értékeknek és a jogállamiságnak meg kell felelnie minden eh, bűnügyi eljárásnak. A terrorizmus elleni harcnak is meg kell felelnie az emberi jogi törvények, nemzetközi humanitárius törvényeknek és a menekültügyi törvénynek egyaránt. Az Európai Unió közös és az Egyesült Államok közös nyilatkozata értelmében tiltjuk eh, a, a kínzást és a megalázó eh, büntetéseket vagy bánásmódot. Részletes tárgyalásokat indítottunk az Egyesült Államok külügyminisztériumának jogtanácsadójával a minden, szem, minden szempontról, és a, az illegális fogvatartás körülményeiről a kínzásra vonatkozó útmutatással egy összhangban a, az eltávolítás, elhurcolás, rendkívüli kiadatás kérdéseit is megtárgyaltuk. Az Európai Unió harmadik országokkal való emberi jogi párbeszédben felveti azokat a kérdéseket is, hogy minden olyan személy, akit bűncselekményemmel vádolnak ezek között ter- terrorizmussal, ne legyen határozatlan idejű fogvatartás ban, hanem megfelelő büntető eljárás során teljes mértéken átlátható büntetést szabjanak ki rá. A terrorizmus elleni harcot nagyon gyakran harmadik országok arra használják, hogy az emberi jogvédők ellen intézkedéseket foganatosítsanak. Felszólítjuk ezeket az országokat, hogy az, a terrorizmus elleni intézkedéseket ne használják fel arra, hogy a szólásszabadságot, a társulásszabad jogát, illetve a, a szervezetalkotás szabad jogát gátolják. Az Európai Szomszédságpolitika akcióterve kiterjedten foglalkozik az emberi jogokkal, a tisztességes eljáráshoz való joggal és a, a kínzás tiltásával. Az Európai Unió elkötelezte magát a tavalyi évi közleményében, hogy támogatja a helyi szintű eljárásokat az észak-afrikai országokban, és a külügyi hivatal természetesen át fogja vizsgálni azokat az átfogó reformprogramokat, amelyek a területen előrébb visznek. Az EU tagállamok 2006 ENSZ konvenciójának ratifikálásáról a, a, az elhurcolás, eltávolítása vonatkozó egyezményről a 2011-es vörös keresztel és más szervezetekkel való együttműködés alapján úgy találtuk, hogy a humanitárius következmények a családokra és a, a, a, a, az eltűnt személyek eh, családtagjai számára is nagyon fontos, és éppen ezért a, az egyezményt ki kell őrájuk is terjeszteni 2015-ben lévő konferencia megelőző, eh, időszakát megelőzően. Köszönöm szépen, King úr, nagyon jól összefoglalta számunkra, és gyorsan egy kérdést hadd tegyek fel a MINA országokkal kapcsolatban, amire már utalt, és a szomszédságpolitikára is konkrétan. Foglalkoztak-e azzal, hogy a, a tagállamok hírszerzésével, titkosszolgálatával együttműködjenek? To, to the best of my knowledge, no, that, that... Legjobb tudásom szerint nem tárgyaltuk meg az emberi jogi párbeszéd során ezt a kérdést. Körünkben van a bizottság képviselője, az izsasság ügyi főigazgatóságtól a nevét. Nem tudom, elnézést kérek, ha bemutatkozni. Köszönöm, igen. Antoine Büssé, igazságügyi főigazgatóság. Mi nem kívántunk külön szót kérni ma délelőtt. Mint önök is bizonyára tudják, az Európai Bizottság Flutr asszonynal, előadóasszonynal kapcsolatot ápol, és Redding asszony bizonyos számú dokumentumot juttatott el hozzá, olyan levelek másolatát is, amely 2007 óta biztos zsunk tollából származik, és az események utáni vizsgálatokra vonatkozik egyes tagállamokban. Utalás történt már arra, a bizottság mindig is olyan álláspontot képviselt, mely szerint ezen fogvatartási program számtalan alapjogot sért, és először is a tagállamok felelőssége, jogköre az alapjogok védelmének nevében, hogy rávilágítsanak ezekre a jogsértésekre, és kivizsgálják azokat nem csak e-, EU-s, hanem nemzetközi kötelezettségeik alapján, például az Európai Emberi Jogi Egyezmény 2-es, 3-as cikke is mondja, hogy független, pártatlan vizsgálatot folytassanak az a kegyetlen embertelen megalázó bánásmód esetében az illetékes tagállamokat erre felszólítottuk. Ami a jogi keretet és hatáskört illeti az EU részéről, mint tudják, sem a bizottság, sem pedig az Európai Parlament saját vizsgálati joggal nem rendelkezik. Elő, első sorban tehát a tagállamok feladatáról van szó, ami a jogszabályi keretet illeti, melyben az EU-ban a, a, a terrorizmus elleni cselekmények eh, ellen felléphetnek. Hát bizonyos jogi űrhelyzet létezik, és eh, maga az EU hatáskörrel nem rendelkezik, az viszont biztos, hogy ami ezen eh, jog, jogi keret végrehajtását illeti a kiadatási megállapodások és igazságszolgáltatási együttműködés keretei között zajlik mindez az EU és az USA között az igazságszolgáltati büntetőügyi eljárásokra vonatkozó együttműködések és jogsegély megállapodásokról van szó, amelyet az USA és az EU 2006-ban írtak alá. Jelenleg ennyit tudunk mondani a dologról, de a bizottság a LIBE valamint a DROA szakbizottsággal is együttműködik a továbbiakban is annak érdekében, hogy tovább folytassuk a 2007-ben elindított, annak idején TDIP munkálatokat. Köszönöm, elnök asszony. Kings úr prezentációja után még két kezet láttam felemelkedni. Landsbergis úr, aztán pedig majd az előadóinknak a válaszadás jogára adom meg a szót. Howitt úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó meghallgatás volt, köszönöm, hogy megszervezte. Először is. A pártom kormány pártom volt az Egyesült Királyságban a CIA kiadatási problémák idején. Azt gondolom, hogy még egyszer el szeretném mondani, hogy ajánljuk az ideiglenes TDIP ajánlását, és saját részemről is, nem csak pártom részéről el kell, hogy mondjam, hogy kettes, kettős mérce van, amikor az emberi jogi sértésekről beszélünk, és ellenzékként is fenntartjuk ezen álláspontunkat. Emlékeztetni szerettem volna arra, hogy Andrén Kinen asszony is figyelt erre, és parlamentben üresen tátonganak a székek, és amikor az emberjogok sérelméről van szó, a néppárt elnöke és az ECR elnöke amellett szavaztok, hogy töröljük a parlamenti szövegből a az utalásokat mindenre. Nos, hát Strasbourgban hiányoztak akkor a teremből, amikor erről tárgyaltunk, és hát át kellene gondolnunk mindazt, amit ma délelőtt hallottunk, amikor jövő szerdán majd szavazunk. Akkor hogyan lépnek föl a, a Flótr asszony jelentésével kapcsolatban. Magam is saját nevemben is mindent elkövetek annak érdekében, hogy jövő szerdán a szavazásnál ott legyünk. Végighallgattuk, tudjuk, miről van szó, és fel kell lépnünk. Szeretnék még kérdéseket is feltenni az előadókhoz. Stafford Smith-nek mondanám, igen, az NGO-knak és a parlamenti képviselőknek nem csak itt az EP-ben, hanem a nemzeti parlamentben is fontos feladatuk van, hogy életben tartsák ezen problematikát, eh, és erőfeszítéseket tegyenek. Én büszke vagyok, hogy az Európai Parlament felkarolta e kérdést, és az ng nélkül erre nem lett volna lehetőségünk, és az ENSZ kollégának is köszönjük, de valóban irónikus, hogy amikor titkosságról beszélünk, akkor a hat tagállam nevét nem hajlandó velünk megosztani most, és hát a titkosságot kritizáljuk. Reméljük, hogy nagyobb lesz az átláthatóság a jövőben, mert ez abszolút feladata és kötelessége eh, mindannyiunknak, hogy nyomon kövessünk. Ami azon tagállamokat illeti, akik nem működnek együtt, nos, el kell mondanom azt, hogy igenis elszámolthatatóságot várunk Kadafitól, amikor még életben volt, Assad, Bashar al-Assadnak is elszámoltathatóvá kell válnia. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ugyanazon tagállamok akik most kérik ezt az elszámoltathatóságot harmadik országokban, nem elszámoltathatóak saját országokban. Azt gondolom, hogy igen fontos problémáról van szó itt most, és nagyon köszönöm, hogy napirendre tűztük, de itt nem csak iránymutatásokról beszélünk az ENSZ tollából, hanem arról van szó, hogy a politikákat hogyan alakítjuk ki, és hogyan valósítjuk meg Sajnos hatáskörrel nem rendelkezünk még mindazon hatáskörrel, amit szeretnénk elérni. Igen, hangunkat hallathatjuk, és ki is kell mondanunk a, a, a um, külügyi szolgálat részéről is, hogy mi történt a múltban, és hogy milyen jogsértések történtek, és hogyan orvosoljuk ezeket. És a, a, az OMCT-s kollégának is valóban elmondom, hogy az európai képviselők szempontjából is fontos, hogy ön itt van körünkben, hiszen itt egy komoly témáról van szó, és nagyszerű lehetőség ez ma számunkra, hogy ezt elmondjuk önnek. Két záró gondolat. Egyet értek Clive Stafford Smith-szel, mely szerint valóban az áldozatok hangját nem, hallat, nem halljuk meg eléggé, és köszönöm, hogy lehetőséget adott erre, és egyetértek azzal, amit elmondott azzal kapcsolatban, hogy valóban a tekintetére összpontosítottunk az áldozatnak, és szinte szavak nélkül is már beszélő volt a tekintete is kifejező volt. De biztosítani szeretném arról, hogy nem csak egyszerűen a Libe Bizottságban meghallgatást szerveztünk, hanem az ajánlásokat is a záró jelentésből nem csak fiókba zárjuk, hanem igen, érvényesíteni kívánjuk, és tovább visszük mindezt, és igen, és továbbra is jelentéseinkben megfogalmazzuk ezt, és mindaddig tesszük ezt, amíg az ajánlásainkat teljes körülön végre nem hajtják. Köszönöm, most pedig Landsbergi szúrja szó. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. So important information and debate. Nagyon fontos információkat találtam, és úgy gondolom, hogy egy egyszerű, széles összehasonlításra szükség lenne. Valóban van-e fajta szisztematikus vagy szelektív megközelítés az ENSZ, vagy az Egyesült Államok munkájában, hogy az, ilyen, az összes ilyen jellegű bűncselekedetet tagadja. Most van itt az idő arra, vagy soha, hogy jogi és jog, jogterületen kívüli eszközökkel is a kollektív kivégzések ellen, kínzások ellen, elhurcolások ellen fellépjünk. Több mint 200 ezer embert érintett el, több mint 15 ezer elhurcolt gyereket érint ezt Európában is, Csecsenföldön, Európa legtávolibb részén. Az orosz hadsereg második 1999-2000-es megszállását követően pedig két legitim elnök, Jelcin és Nászhadov írta alá az ország függetlenségét 97-ben. 15 év telt el azóta, Olaszország elkötelezte magát, hogy soha nem szállja meg a területet, de egészen hétfőig ezt, ehhez tartotta magát persze, de a, mint mindig alkalmazott gyakorlatokat most is alkalmazzák, mint mindig korábban a gyarmatosítást követő időszakokban is egyszerűen súlyosan sértik az emberi jogokat az ENSZ-nek. El kellene végre határolnia magát ettől, attól, hogy nincs szisztematikus megszállás. Ez álságos, hipokrata hozzáfog, felfogás. Ez a véleményem az ENSZ képességéről, és bárkinek felteszem, a, bárkinek körülnék, ha válaszolna, reagálna erre. Köszönjük szépen, Bergis úr, Ledford adom meg először a szót. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy újra kell, szót kérek, de a külügyi szolgálat összefoglalójával kapcsolatban a következő kérdést kell feltegyem. A, az elhurcolások kapcsolatban. Van-e valami, amit többet kell tenni azon a deklaráción kívül, hogy az, ENSZ a az, Egyes, bocsánat, az Európai Unió végig gondolja a, ezeket az eljárásokat a, a, és a, az egyezmény aláírását. Nagyon régi, nem emlékszem hány éves már, de nem lenne mégis valami más, amit tenni tehetne, mint megfontolni? hiszen ez alapja lehet további közös lépéseknek. Richard Herrett által elmondókhoz kapcsolódik-e ez? Még hogyha korlátozott és az Európai Unió fennhatósága, mégis a, a kép az, hogy mindenkin átgázol az Európai Unió, mert erőteljes. Pedig pont itt nincs megfelelő ereje sem az EU-nak, sem a tagállamoknak. Miért nem írhatják alá a tagállamok ezt az egyezményt? Miért nem írják alá? És mi tartja vissza a terrorizmus ellenési koordinátort, hogy felhívja, felszólítsa a hírszolgálatokat és hírszerző szolgálatokat és a tagállamokat, hogy lépjenek. És köszönöm szépen, Ruviva úr. Tisztázni szeretnék valamit. King úrnak teszem én is fel a kérdést. Ha jól értettem, akkor a kínzás elleni egyezményben azt mondják, hogy a tagállamok hírszerző szolgálatai, titkos szolgálatai nem járhatnak el, nem tarthatnak fenn fogvatartó táborokat. Az Európai Unióban erre nem kerül sor. Ezt megerősítheti? Tehát meg tudja erősíteni azt, hogy nem fognak el hírszerző szolgálatok, titkos szolgálatok Európában embereket, és nem tartják fogva? Köszönöm. Akkor most megadom a panel tagjainak először a szót, és talán a fordított sorrendben kezdhetnénk. Először Stafford úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az elhangzottakkal kapcsolatban öt dolgot szeretnék mondani. Először is hogyan tudunk reagálni mindenre. Nem csak emberi jogokról van itt szó, hanem ami az emberi jogokkal kapcsolatban az az, hogy tisztességesen, udvariasan vállal, vállal, foglalkozzanak az emberekkel. Hásul is azt mondta, hogy csak azt akar, hogy valaki végre azt mondja neki, hogy bocsánat. nem akarok senki nevében most persze bocsánatot kérdezni, de tulajdonképpen ez az fajta hozzáállás, amivel a gyűlöletet lehet csökkenteni. A három éves gyerekem, amikor véletlenül ráléptem valamire, ami az övé volt, és azt mondom neki, hogy jaj, bocsánat, a három évese is megér, meg, érti azt, hogy valami hibát követtem el, és ezt szeretném jóvá tenni. Természetesen a videó nem ilyen súlyosságú, de mégis, még ebben a helyzetben is sokat jelent a bocsánatkérés. Szerelátfal sokat beszélt a tisztességes eljárásról. Hadd mondjam az, az a tény, hogy a Guantanamo öbölben lévő embereket már képviseli valaki, a 85, több mint 85 százalékok ártatlannak bizonyult. 171-ből 98-at kiengedték, úgyhogy végig kell ezt gondolni, hogy mi a tisztességes eljárás. Persze vannak olyanok, akik extremisták vagy, vagy őrültek, de mégis nagyon sok emberrel egyszerűen hibát követtek el, és az elmúlt több száz évben kellett volna tisztességes eljárást biztosítani nagyon sok mindenkinek ahhoz, hogy Harsur kapcsolatos bántalmazásokat elkereszthessük. Francia ö, hozzászólónak, bocsánat a nevét, csak néhány pohár borral tudnám kiejteni, de mégis önnek elmondanám, hogy nagyon fontos a felelősségre vonás, és azt is, lá, és azt is fontos látni, hogy nem jó a, a büntető törvénykönyv. Tudjuk, hogy kínozzák a bebörtönzötteket. Ezt többször eh, bizonyít, eh, titkos bizonyítékokat erre vonatkozóan láttuk, még a, a közszámára is ezek a titkos bizonyítékok gyakran ismerté váltak. Tudjuk, hogy 2002. januárjában kiket kínoztak meg, és mégsem járt el Nagy-Britániában senki ellenük, és megvan az oka. Az, hogy akiket érintett ez az egész ügy, azok védelem alatt állnak. Az, az MI6 vezetőjét, az előjáróit, akiknek bárki, Jack Straw vagy akárki mondta, hogy elrendelte ezt a kínzást, és még a legmagasabb szinten álló ember is azt mondhatja, hogy nem ő rendelt el, tehát, hanem más mondta neki, a nép követelte. Tehát nem lehet eljárni ellenük. A büntető törvény egyszerűen nem a megfelelő kezelési formája ennek. belhársul úr például ha, ö, egyszerűen azt szeretné, hogy bocsánatot kérjenek tőle, ez nem a büntető törvénykönyv és a büntető törvény alapján való felelősségre vonás. A büntető törvénykönyve soha nem jutunk el a megfelelő eredményre. A hitelességről szóltunk, és arról, hogy bármit mondhatunk-e e, a világnak azt követően, hogy e, mi minden történt. Ezt nem szabad alulbecsülni. E, Mr. Há, Há bocsánat, Hás úr is nagy, nagyon tiszteli a nyugatot, Európát, sőt, még arra is hajlandó, hogy beszéljen azokkal, akik bántalmazták őt, de csak akkor, hogyha bocsánatot kérnek tőle. Nagy-Britániában például szeptember 11-e után voltak olyan menekültesek, akik Londonba jöttek, és megpróbáltak helyet találni maguknak a világban. És amikor Nagy-Britannia ezt elfogadta, akkor tisztességesen járt el. Ezek az emberek, akiket akkor befogadtunk, nem fognak robbantani Londonban, csak azok fognak, akiket elárultunk. Azok teszik majd a világunkat veszélyesebbé. És még egy dolog. Úgy gondolom, el kell ismernünk azt, hogy sokkal-sokkal rosszabb dolgok történtek Bush idején, mint Obama idején. Ez meg kell, hogy mondjam, ez a saját veszőparipám. Ezt látni kell. Most alternatívák vannak. Szörnyűséges dolgok történtek. Harold Coe mondta a közelmúltban, Harold Coe a jogtanácsadója Clinton asszonynak. Nagyon tisztességes, emberi jogvédő. Nem tudom, hogy mi, mit ivott, de amikor megkérdezték tőle, hogy milyen formában lehet tiszteletben tartani és igazságosan eljárni az ellenségeinkkel, akkor azt mondta, hogy a, az ellenségeket, azokat a bíróságban járunk el, de a, az agyalágyultak, azok megérdemlik ezt. Ezt mondta, nem tudom, hogy mit értett volt, volt ott egy 16 éves gyerek is, aki persze nem volt rajta a videón, és nem is lesz rajta, de én beszéltem vele, megráztam a kezét, és azt mond, elmondta, hogy hogyan ölték meg um, őt. That sort of, with what we're doing today, is we're using the same terrible, terrible... Valóban a drónok nagyon sok, nagyon szörnyűséges dolgokat csinálnak, és még mindig gyilkolják őket, és ők is gyilkolnak ember, Ezt nem szabad elfelejtenünk. Ez, ez messze-messze rosszabb mindannál, ami, ami korábban történt. Köszönöm. Köszönöm szépen tájékoztatásról mindenki számára. A Drua Bizottság tanulmánya a nemzetközi jogsértésről tárgyal a drónokról valóban We can follow it up in the parliament. And I understand there is a written Valóban vannak már írásos nyilatkozatok is ezzel kapcsolatban, és eh, közismert mm, van egy pakisztáni jogász és eh, nem kormányzati szerv is létrejött pontosan az úgynevezett eh, járulékos kár elkerülésére, hiszen így hívják ezeket az embereket. Köszönöm szépen. Stavarok úr. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Ellen Flótre kérdésére szeretnék visszatérni, a rendszer jellegzetességére kérdezett rá. Bizony nehéz kérdés ez. Talán két dolgot emelnék ki. A CIA által vezetett titkos fogvatartásról szóló jelentést olvasva mindig Dick Marty fogalmára, a pókhálóra gondolok, hiszen nem egyes e, repülőutakról volt itt szó, hanem ez egy szervezett hálózatban működő rendszer volt, és Persze a CIA e, próbál a megközelítésben gyakran mi egyes eseteket vizsgáltunk, holott látni kell, hogy egy rendszer működött, és teljesen ki van zárva, hogy e, ne tudtak volna a politikusok arról, hogy a rendszert alkalmazzák. Bár büntetőjogi fogalomban nem szeretem a bűnszövetségben elkövetett eh, cselekmény fogalmát, de itt tulajdonképpen erről beszélnék. Bűnszövetkezet szerű elkövetési formával állunk szemben. Ugyanakkor, ami pedig a líbiai esetet illeti, láthatjuk, amikor különböző államok eh, titkosszolgálatai konspirálnak, akkor a különböző titkosszolgálatok adnak és kapnak is. Ugyanezt történik Pakisztánban, amikor a eltűnt emberek rokonaival beszélünk. Nos, hát kid, az ISI, tehát a pakisztáni titkosszolgálat által eltüntetett emberek rokonaival beszélünk, akkor tudjuk, hogy tulajdonképpen itt is a titkosszolgálat más titkosszolgálatokkal működik együtt. Másrészt az administratív fogvatartás az Egyesült Királyságban. Az a veszély, tehát a rendkívüli bírósági eljáráson kívüli fogvatartás. Az a veszély, hogy erre rászokhat egy kormány, megszeretheti ennek az ízét. A közvéleményben is az, ér, az érzékenység küszöben nőtt, és egész egyszerűen nem értjük már, hogy micsoda visszaélések történnek mennyire eh, veszélyezteti ez a jogrendszert. De ami Afganisztánban történik, látjuk, hogy új biztonsági törvényt fogadnak el, Malajziában is, tehát az administratív fogvatartás, a bírósági határozat, az ügyészségi eljárás nélküli fogvatartás intézményét egyre többen bevezetik. Persze, Obama a lehető legjobb választás eh, és támogatnunk kell, de ugyanakkor az USA szakértői, az USA civil szervezetei mindig azt mondják, hogy rátok tekintünk, az Európai Unióra tekintünk, és nagyon fontos ezért, hogy az Európai Parlament bizonyos elveket ne fogadjon el. Az Európai Akciós Szolgálat válaszát hallgatva azt mondhatom, hogy nem lehet ma az USA és az EU közös nyilván nyilatkozatát a terrorizmus elleni harcról elképzelni, hogy ne beszéljünk a kínzás tilalmáról. Ugyanakkor a teljesen figyelmen kívül hagyják a nyomozás, az emberi jogokkal való visszaélések ügyében való nyomozás kötelezettségét. Még két-három észrevételem van. Azt hiszem, hogy Ben majd a titkos fogvatartásokról jobban fog tudni válaszolni, de én arról szólnék, hogy Genfben követtem az emberi tanács munkáját, és döbbenetes volt, hogy voltak állami képviselők, akik egész egyszerűen nem is akarták meg, egy meghallgatást tartani a titkos fogvatartásról pláne, hogy nem akarták a vizsgálatot végrehajtani, vagy a jogszabályokat megváltoztatni. Nem csak az a kérdés, akik, eh, hogy mely államok nem adtak választ megkerülésünkre, hanem az is kérdés, hogy mely kérdés, melyek azok az államok, amelyek eh, az ajánlásokra fittyet hánynak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az önök albizottságának nagyon fontos szerepe van az ajánlások megfogalmazásában. És még egy utolsó észrevételem van az elszámoltathatóság kérdéséről. A kínzás abszolút tilalmát érvényesíteni kell, hiszen eh, az nemzetközi jogban a kínzás abszolút tilalma éppen azon nyúlik, hogy nem teszünk különbséget bűnös és ártatlan között a kínzás tilalma tekintetében. Hogyha itt különbséget teszünk, akkor öm, öm, kettős normákat alkalmazunk, az sugalva, hogy igen, az ártatlanok öm, jogorvoslathoz juthatnak, de a bűnösök nem. Ez ellen hatályos, határozottan fel kell lépni. Nos, az elszámolhatathatóság hatóság ugyanakkor a terrorizmus elleni harc el, eleme is. Tehát nem csak az emberi jogok érvényre juttatásának eleme, hanem a terrorizmus elleni harc eleme is. Hiszen ha derül ezekre az ügyekre, akkor ez a terroristák malmából is elterelő vizet. Nem lett volna jobb, kérdezem én, az északír ügyekről már 40 évvel ezelőtt hallani, sokkal kevesebb erőszak tört volna, jött volna létre, ugye Gibson jelentésre utalok. Aztán valóban az utolsó észrevételem, egy indiai volt kosmíri rendőr nyomozót szeretnék idézni, aki meghallgatáson azt mondta, nem értem, hogy miért úgy gondol, miért gondoljuk azt, hogy büntetlenséget kellene biztosítani a, a a elkövetőknek miért akarjuk ezzel megvédeni a haderők morálját. Azt hiszem, hogy sokkal inkább ezzel aláaknázzuk azt. Köszönöm szépen. Most pedig következő felszólalók abszolút. Nos, figyelembe véve mennyire szorít az idő, csupán két központi kérdést szeretnék felvetni, amelyeket hozzám intéztek, mint az terrorizmus elleni harc és az emberi jogok területén való mandátummal rendelkező ember. Először is a német sémelvét kell alkalmazni, tehát nevezzük meg, hogy szégyelhessék magukat azt a hat államot, akik a főmegbízottnak nem válaszoltak, hat EU tagállamot. Az ülés alatt a kompjúteremben lapozgattam, hogy megkapjam azt a megbizatást, hogy megnevezzem ezt a hatállamot, de sajnos az előjárói nem adtak erre lehetőséget. Persze nem kell nagy furmányosság ahhoz, hogy kitalálják ki ez a hat EU tagállam. De annyit mondhatok minden esetre, hogy 59 államnak küldtek el levelet, amelyről egyébként a közös tanulmány szólt. Egyetlen levelet nem küldtek ezeknek az államoknak csak a tanulmány történelmi szekció küldött. Tehát 59 államról szól a közös tanulmány. Az 59 államból 9 pedig követő levelet is kapott. Ezek közül három válaszolt. Az Egyesült Királyság, Németország és a Cseh Köztársaság. Az Egyesült Királyság és Németország válaszai publikusak, a Csehköztársaság válasza nem publikus. Még nem publikus. Azt hiszem, hogy mindezzel, ennyi, hogy ennyit mondhatok. Ugyanakkor világos, hogy itt az EU-n túlmutató kérdésekről van szó. Itt az EU tagállamok és az EU határain jelentősen túlmutató, annál messzebb lévő államok közötti együttműködésről van szó. Hát az OIC megkeresésére ugyanakkor ezt jelezni szeretném. Pakisztán válaszolt, vagy Szenegál az afrikai csoport megkeresésére válaszolt, és a nyomon követő levélre is válaszolt, és ők mind a fő megbízottnak írtak, megkérdőjelezve a követés a follow-up jogszerűségét, és arra amellett érveltek, hogy a mandátumot birtokló küldöttek eh, túllépnek a saját mandátumok határán, és olyan válaszadásra kényszerítik az államokat, amelyre az államok nem kötelezettek. Figyelembe véve mindezt, és megjegyezve azt az észrevételt, amelyet többet tette, kijelenthetjük, hogy az elszámoltathatás frontján sok állam rosszul szerepelt, ezek közé olyan demokratikus államok is tartoznak, akik folyamatosan a büntetlenség megszüntetése és az elszámoltathatóság mellett érvelnek. A nehézségek közül van, ami világos. Vannak nemzeti biztonsági aggályok, amelyeket joggal vagy jogtalanul azért használnak, hogy megakadályozzák a titkos szolgálatok működését felderítő vizsgálatokat. És április másodikán a US District Court Kolumbiában egy olyan döntést hozott, amely sajnos az áttekinthetőségét és a vizsgálhatóságot korlátozzam. Egy olyan vizsgálat területén, amelyet mi például az Egyesült Királyságban végre akarunk hajtani. Tehát pont erről van szó. Nagyon furcsa, hogy a Gibson jelentés vizsgálatait komolyan vesszük, vagy a lengyel eseményekről hallunk, de ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy a Gibson vizsgálat implóziót, a belső robbanást ért el, egész egyszerűen olyan eljárás jogi akadályokba ütközött, hogy nem volt folytatható. Eljárás jogi akadályokba ütközött, tehát a Gibson vizsgálat, és a kormány megvétózta a különböző kért adatok publikálását, illetve a vizsgálat által felderített adatok publikálását. És így azok, az a civil, szervezet, civil szervezetek, akik az áldozatokat képviselték, elveszítették a támogatásukat. Nem ért még véget ez az eljárás, de összességében azt mondhatjuk, hogy megrekedt a líbiai ügyben pedig valóban komoly uh, gyanú áll fenn, hogy a brit kormány a líbiai titkosszolgálatokkal működött együtt, illetve líbiai kormány ellenzékieket küldött vissza Kadhafi korm országában. Nos, ebből pedig büntetőeljárás, büntető vizsgálatok indultak. Tehát ez volt az oka annak, hogy a Gibson vizsgálatot lezárták azzal az ígérettel, hogy új, amikor a rendőrségi nyomozás lezárult, új vizsgálatot indítanak. A vizsga, a nyomozásban résztvevőktől szerzett információkra hivatkozva mondhatom. Azt is figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Egyesült Királyság az egyik ország, amely e, kinyilvánította, hogy felszeretné deríteni ezeket az ügyeket. Nos, a tőlük származó információkból azt hallom, hogy azon rendőrök, akik a vádakat vizsgálják meg, azáltal, hogy külföldi szolgálatokkal kínosztatták meg a terhelteket. Nos, ezek a rendőri vizsgál, rendőrök elkötelezettek az igazság oltárán, és egy tegnapi sajtótájékoztatóban a miniszterelnöki szóvivőt megkérdezték, hogy a Labour kormány, a Blair kormány miniszterei ellen is indítható vizsgálat. Erre a kormányfővő azt mondta, a vizsgálat olyan irányt vesz, amilyen irányt vennie kell. Ugyanakkor, mint mondottam, a Gibson vizsgálat sajnos megakadt. Hogyha tehát azt kérdezzük, hogy mit lehet tenni, hogy e hat EU tagállamot arra kényszerítsük, hogy válaszoljanak, a következőt mondhatom. Először is hamarosan meg fogják tudni levelezésünkben 48 órán belül az elnökasszonynak megírom e hat állam kilétét, és a SZEDE, a DROA szakbizottság állásfoglalása erős nyomást gyakorolna ezen nem válaszadó tagállamokra. hiszen november-december hónapok alatt eh, január és februárban eh, kiküldtük ezeket a megkereséseket, mások gyors, voltak, akik gyorsan válaszoltak, más államok pedig hossza, hosszú időt vett igénybe, még válaszoltak, vagy egyáltalán nem válaszoltak. Tehát egy állásfoglalás, amely arra biztatná az államokat, hogy eh, adjanak választ, minden bizonyal jelentősen felgyorsítaná a, az ügyet de ugyanakkor azt is látni kell, hogy az önök parlamentje nemzeti képviselőkből áll, és minden nemzeti képviselőnek lehetősége van arra, hogy otthon a saját kormányára nyomást gyakoroljon. És ebben az esetben ez ugye nem egy EU, de egy emberi jogi kezdeményezés. Még egy kérdésre szeretnék visszatérni, Ez pedig az általam és a Dán külügyminiszter által Zsildekre sor az Európai Unió terrorizmus elleni koordinátora által kiadott nyilatkozatról szólna. Hagy helyezem ezt a kontextusban, ezt a nyilatkozatot. Most ez a nyilatkozatot először is a terrorizmus minden áldozatára emlékező EU nap kapcsán, március 11-én adtuk ki, és ez a nyilatkozat a jó gyakorlatok általános elveit fogalmazta meg, úgy a tekintetben, hogy hogyan lehet a terrorizmus elleni harc során is az emberi jogok érvényesítését biztosítani, érvényesülését biztosítani. Nem arról van szó, hogy az EU egy emberi jogi imperializmus élharcos akar lenni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ha gyakorlatban nem is, de legalábbis elméletben az európai demokráciák meghatározzák a megfelelő fellépés közös elvét, és mindent megtegyenek ezen elvek érvényesülése érdekében. Létezik a joganyagok egy összessége, a közösségi vívmányok idevágó területe, és a nyilatkozatban engedjék meg, hogy végezetül egy idézettel zárja mondandómat, és remélem senki nem gondolja ezt, hogy az emberi jogok imperializmusával állunk szemben. Mit is mondtunk tehát? Idézek. Az EU sajnos az Alkaida fellépése előtt is már szerzett terrorizmussal kapcsolatos tapasztalatokat, és erre büntető eljárási választ kell adnunk. Minden jogeszközzel fel kell lépnünk a terroristák ellen, az igazságszolgáltatási rendszereket és a rendészeti feladatokat úgy kell ellátni, hogy megakadályozzák a terroristák szervezkedését. Ugyanakkor a tiszt, és az EU-ban sok száz terroristát idézt, ítéltek el tisztességes eljárásban. Ugyanakkor, hogyha a terroristákat egyszerű bűnözőként és nem harcosként tekintjük, a kétes hírnévtől fosztjuk meg őket. Ugyanakkor a családok jogát is érvényesíteni kell, azáltal, hogy a terrorizmus gyanúsítottait titkosan elzárjuk, ezzel nem csak a saját jogrendünket aknázzuk alá, hanem indirekt módon a terrorizmus malmára hajtjuk a vizet. Az emberi jogok és a jogállam tiszteletben tartása az EU-n belül éppen ezért a terrorizmus elleni harc vitális e, élettel teli része kell, hogy legyen. Remélem, hogy a ma önök számára átadandó üzenetem lényegét sikerült a e röpke idézettel is kidomborítanom. Arról van tehát szó, hogy igenis közös értékek alapján állunk, de a közösségi vívmányok ellenére mindent meg kell tennünk a jog érvényesítése érdekében. És ugye az Egyesült Államok kolumbiai bíróságának ítélete persze gyakran megakadályozza a felderítő munka lendületét. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a kérdéseket levegyék a figyelem, nap, kivegyék a figyelem homlokteréből, mi több mindent megtegyünk annak érdem, érdekében, hogy a vizsgálat eredményre jusson. Köszönöm. I look to the clock. Nagyon szépen köszönöm, az órámra tekintek, de kérem, hogy Ledford és Romba úr részéről feltett kérdésekre röviden válaszolja meg. Köszönöm szépen. Ha Howitt úr kérdésével kezdeném. Teljesen egyetértünk abban, hogyha jó példával élünk az elszámoltathatóság terén, az fontos, hogy az EU hitelességét biztosítsuk akkor, amikor e problémát felvetjük harmadik országokkal. Ami az EU országok e, elszámolthatatóságát illeti, utaltunk már rá, hogy a bizottság a tagállamok e, szintjén mennyire nyomon követi a helyzetet. A harmadik országok vonatkozásában kihangsúlyozzuk nyilatkozunkban, azt, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben Mindez mennyire fontos az EU iránymutatásoknál, az EU ellene van minden emberi jogsértésnél a büntetlenség érvényesítésének. Az emberi jogi párbeszédben és más politikai párbeszédben és az ENSZ nyilatkozatokban is megfogalmaztuk ezt. Bátorítjuk a harmadik országokat e kontextusban, hogy mérehatóan vizsgálják ki az emberi jogi öm, sértések állításait, hogy biztosítsák az állami elszámoltathatóságot méltóságot, ami az ENSZ mm, erőltetett eltűnésére vonatkozó egyezményt illeti. Ez nem EU kompetencia az aláírás ennek az egyezménynek, hanem tagállami hatáskörbe tartozik. Amikor megfogalmazzuk azon ígéretet az ICRC konferencián, és erről a témáról a tagállamokkal eszmét cseréltünk, azt mondták a tagállamok, hogy a nemzetközi ICRC konferencián ígéretet tenni nem lehet addig, míg a nemzeti parlamentek végső szavokat nem mondják ki annak amellett vagy az ellen, hogy a e konvencióhoz csatlakozzanak az egyes tagállamok. A ratifikációja ezen rendeletnek tehát mindenképpen végső szinten az egyes tagállamok nemzeti parlamentjének hatáskörébe tartozik ami azzal kapcsolatban hangzott el, mint kérdés, hogy a nemzeti hírszerző szolgálatok bevonásra kerültek az ilyen titkos fogvatartási esetekben. A külügyi szolgálatnak ezzel kapcsolatban nincsenek információi. Köszönöm, King úr, mondja elnök asszony, és most a meghallgatás ezzel véget ért. Nagyon köszönöm minden előadónknak, szakértőnknek az előadásait, ajánlásaik, elemzéseik, azt gondolom, hogy a parlament jelentésében is majd tükröződnek Remélem az emberi jogi megfontolások, ajánlások egyes tagállamokra vonatkozóan és az, a NATO-ra vonatkozóan is. Azt gondolom, hogy további vizsgálatokat érdemelnek még. Köszönöm. Most röviden és gyorsan áttérek a következő napi rendi pontunkra, amely eszmecsere a líbiai emberi jogi helyzetről. Köszönöm az előadóinknak, most kérem a témafelelősök és fáradjanak ki a pódiumra, Annát már látom, de kérem minden érdekelt fáradjon ki ide. Okay, now we proceed with the next item, and um, this is... Következő napi rendünkre térünk át folyam, rendszeresen különböző arab tavasz országokra kitérünk. Ma Líbiára fogunk összpontosítani a eszmecserénkben, és már Baket úr van jelen, jelen a teremben az IDEA vezetője, amely kormányközi szervezet Stockholmi székhelyjel és a választások felügyeletével is foglalkozik többek között az IDEA. Baketúr, ez egy EU ö, alapokkal támogatott projekt, az IDEA. Köszönöm szépen Baket úrnak, hogy itt van. Körünkben van David Gír úr, aki a Magreb országok igazgatóságának vezető helyettese a külügyi, bizottság, külügyi szolgálat részéről, és üdvözlöm külön jelentéstevőnket a parlament részéről Líbiával foglalkozó külön témafelelősünket, nem tudom hol van ő, Anna Gomezre gondolok, de Elég rövid az időnk, mert még az afettel szavaznunk is kell ma, és már most kicsúsztunk az időnkből, úgyhogy kérném, hogy először is, ha lehet, báket urat hallgassuk meg arról, hogy hogyan is látja jelenlegi helyzetet Líbiában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak a meghívásért. Vasárnap tértem vissza Líbiából, tavaly decemberben már ott jártam, és röviden szeretnék beszámolni arról, hogy mi is a helyzet a kritikus ügyekkel kapcsolatban Líbiában, és az elkövetkező hónapok szempontjából kulcsfontosságú. Két téma ez. Először is a, a választások, valamint a nemzeti megbékélés. Konfliktusok nyugaton, délen az országban folynak, és a választások kérdése is mennyire meghatározó lesz majd ez Líbia jövője szempontjából, és oda-vissza igaz ez az nemzeti megbékélés szintén nagyon gyakran, nagyon sokan úgy vélik, hogy a megbékélésnek eh, az, eh, azon líbiai eh, válságterületekre kell, hogy összpontosuljon, ahol még a konfliktus helyzet továbbra is élő, és harcok folynak, és ahol a forradalmi erők még aktívak. De ez talán hibás megfontolás, mert úgy gondolom, hogy a líbiaiaknak mindenek előtt a történelmükkel kell kiegyeznie, megbékélnie, és Líbiában az első dolog, ami megtörtént, az az, hogy egy bizottságot törzsi vezetők létrehoztak, és megpróbálták feloldani az, ellen, az ellenséges erők közötti konfliktusokat. Számos akadály gördült e megbékélés útjába, mert sajnos az igazságszolgáltatás és a jóvátétel, mint olyan, a kártalanítás nem működik még, az igazságszolgáltatás pedig valahol meg akadt, mert az átmeneti hatóság még nem képes az igazságszolgáltatást felállítani újra mindkét oldalról. Ugye a probléma az, hogy a konfliktusban az igazságszolgáltatás érvényesíteni kellene a forradalmárok és a régi rendszer képviselői között is. Második kérdés pedig magának a kompenzációnak, a jóváltételnek a helyzete, földek, házak, tulajdonnal kapcsolatos jóváltételek, kártalanítás. Mire vagyunk képesek? Arra, hogy valahol az egyes hegyi régiókban a helyzetet kézben tartsuk, ahol mindkét oldal nyitott a dologra, a Kadafi pártiak is, és más falvakban is a törzsi vezetőkkel úgymond a helyzetet nagyjából kézben tartjuk, de megoldásra még nem jutottunk. A másik kérdés, amelyet nemzeti hatállyal kell érvényesítenünk, megállapodás történt a kormányjal, hogy egy nemzeti tanácsot, megbékélési tanácsot létrehozunk. A törvény megszületett, és most a részleteken dolgozunk annak érdekében, hogy kik lesznek a tagjai ezen megbékélési tanácsnak. Az NTC és a kormány úgy vélik, hogy a nyugalmazott bírákat fel kell kérni arra, hogy a tanács részévé váljanak, de az NGO-kat, a civil társadalom forradalmárok képviselőit és más fontos személyiségeket is fel kellene kérni, törzsi és vallási vezetőket is ideértve a részvételre. Még nem végleges ez a terv, de a törvény már megszületett, és a következő napokban történnek további lépések. Következő gondolat. Líbiában nem tudom, hogy tudják-e, 80 800 milícia működik, sok tízezer fegyveres ember pedig nem régiókat és törzseket képvisel. Sokszor úgy gondolunk, hogy Misráta, mindenki Misrátából vagy Tripoliból származik, nem. Líbia mindenek előtt urbánus ország, 80 95 90 a a lakosságnak városokban ér. Sokan úgy gondolják, hogy falusi, falusias ország Libia, de ez nincs így és igen komoly spektruma létezik a szalafistáknak, iszlamistáknak, a liberalistáknak, a baloldaliaknak, és minden további politikai mm, mozgalom még a spektrumon szerepel. EU támogatott projektünk van az IDEA, de hát elég cinikus a helyzet, mert a megoldást még nem találták meg véglegesen, de már most ugye a katonaságot felkértek arra, hogy vonuljon vissza. Hát Egyiptomot, Tunéziát figyeljük, a forradalmi események utóhangjait is figyeljük, de a választások jönnek most már a Líbiában is, és hát a választásokra is térnék át majd. A második csoportja egy igen élénk csoportja a társadalomnak, igen jól szervezett líbiai fiatalokról van szó, a civil társadalomról. Igen, igen, ihlető látni, hogy női szervezetek is léteznek Líbiában. A legerőteljesebb csopok, a nők képviselte csoportok, igen jól szervezettek, és valóban adózom az EU előtt is, amely platform koordinációs mechanizmust is a civil társadalomban támogat. Líbiában százai vannak ilyen civil társadalmaknak. Minden városban, a legkisebb falvakban is léteznek ilyen civil társadalmak, és ez az igazi ütőereje majd a társadalomnak, hogy a jövőt úgy formálhassuk, ahogyan szeretnénk, jobban, mint az NDC, vagy éppen a kormány. Mindezen erők együtt, nem feltétlenül egy csoportban együtt, de megfelelő közös agendával napirendel a nemzeti megbékéléshez is hozzájárulhat, közös meglátással kell léte, rendelkeznünk. Sajnos alása mindezt az, hogy hogyan szervezik meg jelenleg a választásokat. Júniusban kerülnek megszervezésre, és cinikus lenne azt mondani, hogy valóban megtörténik majd, ha viszont valóban lesznek választások. Szerintem ezt senki nem szeretné sem itt a teremben, sem lévjám, hogy így legyen miért. Mert nagyon kritikusan szóltunk a szervezésről, a magáról arról, hogy a választási jogot milyen hiányosságokkal hozták létre, és a választások, a választási listák szintjén is hiányosságok vannak és teljesen kizárják a nőket például a választásokból, a legfontosabb része pedig a kritikáknak a regisztráció kérdése. E, e, kézzel fogják regisztrálni mindezt, ezt a világban sehol nem így teszik, és ahogyan sajnos e, elfogadta a nemzetközi közösség Límiával kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy egy olyan, olyan jog szabályozza az a szavazást, a választásokat, amely bizony ugye nem nevesítek itt most senkit, de aláássa a, a választások egészét új, új pártok fellépését nem is teszi lehetővé. Még meg kell szervezni az új pártokat. Erre még nem került sor Líbiában. Mi támogatjuk azt a módosító indítványt, mely szerint Tripoliban, Bengáziban helyi választásokra kerüljön sor. Igenis úgy gondoljuk, hogy a miniszterelnök, az NTC is egyet értett ezzel Mizrátában, Bengáziban, Tripoliban. Komoly előkészületek folytak már a helyi választások lefolytatására, minden líbiai városban szeretnénk, hogyha választásokra kerülne sor, és a helyhatóságot felállítanák mindenhol. Az NDC is ö, ö, még ugye kérdés tárgyát képezi mindez, de nagyon pozitív lépés lenne mindez, és támogatni tudjuk képzésen keresztül mindezt például a rendőri erőket és a civil társadalom tagjait, a helyi önkormányzati képviselőket eh, már képeztük és folyamatosan képezzük a Libe részéről azt kérdezem természetesen, hogy ha vannak kérdéseik, szívesen válaszolok konkrét kérdésekre, de egy átfogó képet szerettem volna röviden adni először is. A líbiai társadalom új jövőt épít, és támogatnunk kell őket ezen az úton. A fiatalok azt mondják, hogy mi 42 év után a forradalmunkat véghez vittük, és szükségünk van a zöld lámpára, hogy igenis kiépíthessük az új világot, meg kell értenünk, hogy egyes szervezetek a világban is hogy működnek. Igenis, mutatnunk kell a ruandai, kambodzsai példát, ahol a nemzeti megbékélésre sor került. Köszönöm. Now... Köszönöm szépen. Anna Gomez az előadónk, és Anna, tudom, hogy mély ismereteid vannak, ennek ellenére sajnos azt kell, hogy kérjem, hogy most 5 percnél ne beszélj többet, nagyjából. Igen, hallottunk április 7-éről. Én egészen addig nem hallottam, amíg egy eh, libiai barátom az egyetemről azt nem mondta, hogy április 7-én lesz. Az egyetemek akkor ünneplik. Azt eh, a szörnyű napot, a, a kivégzések napát, amikor eh, tömegesen az egyetemi oktatók gyermekeit nyilvánosan kivégezték. Szörnyű, szörnyűséges emberi jogi jogsértés ez, amiről még soha nem hallottunk. Soha nem hallottunk korábban ilyesmiről és ma, maga is mutatja, milyen problémák vannak. A kínzások, amelyek a fogvatartó központokban is mindennaposak, ahol nagyon sok embert Kadafi erőt, nagyon sok fiatal ember gyereket, csádból, Nigerből ott tartanak a mai napig, mindenféle feltételes igazságszolgáltatás reménye nélkül is. Actually, uh, embark on it. Uh... Nagyon fontos, ahogy Márveket úr is mondta, hogy ezekkel foglaljunk. Nem lesz Líbiában addig rendez, uh, egyetértés, amíg a feltételes igazság kérdését nem rendezik támogatásra van szükség a nemzetközi közösségnek, eh, támogatnia kell annak érdekében az országot, hogy eh, tisztességes eh, feltételek alakuljanak ki. Amikor találkozom libiaiakkal, emberekkel, hatóságokkal természetesen, akkor mindig ajánl, felajánlom nekik az együttműködést, elsősorban Saif al-Izlán esete alapján, de sok más esetet is említhetnék, akiket fogva tartottak. Döntő fontosságú kérdés ez, belátom, és a biztonsággal is összefügg. Nem is kell említeni a 88-as brigádot, a milicistákat. Ez az egyetlen biztonságforrás manapság persze Líbiában, mert nincs semmi más, ami a libiai rendőrséghez vagy hadsereghez hasonlítana. Kadafi rendszere minden intézményt, rendőrséget és a hadsereget is romba döntött. Ezek a brigádok egyfajta biztonsági apparátus embriói, de mint mondtam, nagyon veszélyes időket élünk, nagyon nehéz időket és ezért nagyon sokat kell dolgozzunk a nemzetközi közösségnek, az Európai Uniónak, támogatni kell a DDR és SSR, tehát ágazati és gazdasági reformfolyamatokat mindenféle olyan veszély közepette, amelyet fundalista csoportok okoznak, de egyrészt mindenféle más bűnöző is, csempészés, a közelmúltban volt például az az eset, amikor nagyon sok minden, sok embert megöltek Zuharában a hegyekben, ha jól emlékszem. És ahogy én tudom, ez nem volt más, mint csempészek közti összecsapás. És hát természetesen egy másik nagyon fontos kérdés a migránsok helyzete régen teljes mértékben útált és lenézett csoport volt, dolgoztak Líbiában, de a mai napig sokan ott maradtak, elsősorban a szegény délszaharai országokból, szubszaharai országokban nincs semmiféle jogi státuszuk, és szörnyű helyzetben vannak sokan. Elsősorban palesztinek, akiket Kadafi egy időben megvédett nagyon-nagyon régen, de hát most szörnyű helyzetben vannak ezek. Az UNHCR-re dolgoztam, és velük eh, keresztül, rajtuk keresztül találkoztam egy családdal, aki egyszerűen mindent elvett tőlük, mondván, hogy ahol élnek, az korábban az ő tulajdonában állt, és ez a palesztin család már ott, ez a férfi, a családfő ott született már Líbiában. Olyanok, akik Németországból Líbiába kerültek, ott született, de nem volt semmiféle papírja, sem palesztintként, sem líbiaiként. Tehát ezek az emberek tulajdonképpen a legszörnyűbb és legbizonytalanabb státuszban vannak. Az ENSZ emberi jogi szervezete persze azt mondja, hogy segít nekik, de nekik sincs legjogi e, státuszokat, státuszuk ott. E, ott dolgoznak jogi státusz nélkül. Tehát nem lehet, e, még nem tudnak papírokat sem kiadni ezeknek az embereknek. Rendkívüli helyzet. Egyfajta csapda. A júniusi választások. Nos, valóban látom, én is azokat a veszélyeket, amelyeket az előadó tartott. Nyilvánvaló, hogy ezek a választások nem lesznek hitelesek. A folyamat maga nem lesz az, sem a nem felel meg azoknak a követelményeknek, nem csak amiket mi szeretnénk állítani, hanem a líbiaiak is. De azt mondják, hogy ez egy döntő választás. Azért, mert azt mutatja meg, hogy mi lehet egy olyan kormány, amely úgy érzi, hogy dönthet, hozhat döntéseket, vagy sem. Mert jelenleg az intézményi képesség hiány az általános a Kadafi rendszer miatt, és ennek az eredménye az, hogy a jelenlegi kormány úgy érzi, hogy nincsen semmiféle hatalma eszköze. Azért, mert különböző régiókból vannak összeválogatva, és nincsen, nincsen felhatalmazások rendkívüli kockázata van mindennek. Valóban a libiaiak látják, hogy a jelent, jelenlegi választások kockázatosak, és nem igazán hiszem, hogy a választásokig sokat javulhatna a helyzet. Ilyen Martin, az ENSZ különleges képviselője a közelmúltban mondta, a Bengázi Egyetemen mellesleg közreadtam az ott megtartott beszédét a többieknek is. Tehát azt mondta, hogy a júniusi vállalás, választások az kezdetet jelentenek. Itt kell kiválasztani majd azt a közgyűlést, azt a gyűlést, amely majd alkotmányt fog megszerkeszteni. Mindannyian megosztottak vagyunk persze a júniusi választásokkal kapcsolatban, de a líbiaiak, az utca embere figyel erre nagyon, mert tudják, hogy ez egyfajta autoritást ad a kormánynak majd helyi szinten, és teljes mértékben persze egyetértek önnel azzal, hogy a helyi választások nagyon fontosak lesznek. A Mizurata tanácsot a közelmúltban választották meg, és működik, úgy tűnik, hogy produktív, termelékeny, és valóban legitimnek érzik magukat, pontosan azért, mert választások voltak, persze ezeket nem tartotta senki tisztának, de mégis, és ez szörnyű, egyetlen egy e, nő sem választhatott minden folyamat ellenére, a nők képviseletét azért már júniusban meg fogja engedni, még a korlátosakkal is. És nagyon fontos, ahogy ön is mondta, a nők és az ifjúság nagyon fontos. Éppen ezért a civil társadalmat be kell vonni. Úgy gondolom, sokkal többet kell tennünk azért, hogy ott legyen, ott legyenek a képviselőink, sokkal hatékonyabb legyen, szélesebb a civil társadalommal való kölcsönös kapcsolatunk, figyelembe véve persze mindazt, hogy különböző vállalás, vá, városokban is vannak az emberek nem csak Tripoliról van szó, hanem nagyon sok más nagyvárosról is, amely most mindegyik saját önkormányzatát fogja megválasztani, és ez fontos, visszajelzésre van szükségük. Csak ajánlani tudom, hogy Csak ajánlani tudom azt, hogy ilyen Martin nyilatkozatát olvassuk el, hiszen ezen, meg is támadták sajnos két nappal ezelőtt, hál' Istennek senki nem sérült meg, de borzalmas, nyilvánvaló, hogy ez annak a jele, hogy vannak mások, amelyek destabilizálni kívánják a helyzetet. Van, nagyon, nagyon sérülékeny most a helyzet. Nagyon könnyen felborulhat, de hadd mondjam azt el, hogy ha ugye rendszeresen járok Líbiába, két hete voltam utoljára, látok fejlődést, látok, és egyáltalán nem támogatom azt a nagyon negatív képet, amelyet Líbiáról sugárolnak, mert én nem ezt tapasztalom. Úgy gondolom, hogy Líbiának minden lehetősége megvan arra, hogy jóra forduljanak a dolgok, ha a nemzetközi közösség megtesz mindent. És persze köszönöm az ENSZ ilyen Martin csapatának a munkáját, hiszen tényleg mindent megtettek. Ugyanúgy, ahogy a tagállamaink is. A NATO művelek eh, a NATO műveleteket követően nem lehet visszavonulni az Európai Külügyi Felügyelet hatása alatt, vagy hatája alatt ott kell legyünk, és segítenünk. Nem akarjuk, hogy újra az a helyzet legyen, mint néhány hónappal ezelőtt, hogy Kadafi úr ö, ö, számára Sárközi úr eladjon új atomerőmű terveket. Nem ez lenne az út, pedig tegnap ezt erősítették meg egy interjúban. Köszönöm szépen Anna Gomeznek, köszönöm az ajánlásokat is. Gír úrnak adom meg a szót az, a külügyi szolgálattól, és aztán úgy gondolom, hogy a kérdések és válaszok ideje jöhet el. Gír úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak, és köszönöm Annának, és nem fogok részletesen a líbiai helyzetről be most én magam is lerajzolni, hiszen a két hozzászólást követően világosan látunk, és megfelel annak az információnak is, amit mi kapunk a delegációnktól és az EU kollégáktól, akik ott dolgoznak. Természetesen üdvözöljük, hogy a líbiai átmeneti hatóságok és az átmeneti tanács, Akiva miniszterelnök úr és e, e, a közgyűlés elnöke Jalim úr, és megerősítették, hogy pozitív szerepet játszhat a civil társadalom az ország életében helyszinten és nemzetközi szinten is nagyon hasznos beavatkozások voltak. És üdvözöljük azt is, hogy milyen egyéb szereplők a parlament játszott a közelmúlt látogatásaival, hiszen ezzel is több prioritásra irányították a figyelmet az emberi jogok tisztelete valóban az új Líbia magja kell, hogy legyen. Létfontosságú, hogy a politikai kötelezettségvállalások gyakorlati intézkedések kialakuljanak át. Tisztában vagyunk természetesen azzal, hogy milyen kihívások vannak jelenleg a hatóságok milyen kihívásokkal szembesülnek a milícia, a biztonság kérdése, a választásokra való felkészülés, és ahogy Anna is mondta, a múlt terhe, a súlyos emberi jogsértések az igen gyenge adminisztrációval együtt nagyon nehéz feladatot jelentenek. Az EU kétféleképpen támogathatja pénzügyi és anyagi együttműködéssel az átmeneti folyamatban az országot. A politikai cél az az, hogy folyamatos párbeszédet alakítsunk ki a hatóságokkal, a delegáción, a magas szintű látogatásokon keresztül, a, az EU-SR-rel, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkár helyettesével és más emberi jogi kérdésekben aktív kollégákkal. S több kérdést vetnek fel, például a sérülékeny kisebbségek tavába Tibú, Mesája, Guvalasi csoportok, a nők joga, a bebörtönzöttek helyzete, és a nemzetközi büntető törvényszéggel kapcsolatos probléma is, hogy szorosan együtt kell működni. Tárgyalunk is már, és nagyon nagy figyelmet fordítunk a líbiai hatóságokkal együtt ezekre a kérdésekre biztosítani kell az EU tagállamok koordinációját is a helyi munk- műveletekkel kapcsolatban. Persze van politikai fejlemény, különösen a fogvatartottakkal kapcsolatban. Most a kormány bejelentette, hogy felgyorsítják a fogvatartottak a milíciától kormányzati ellenőrzés alá való áthelyezését, de ezt folytatni kell. Továbbra is együtt kell működnünk a misszióvezetőkkel és a civil társadalommal is be kell vonni, szorosan együtt kell működni a nemzetközi közösségek, különösen az ensz -el. Ami a pénzügyi és technikai együttműködést illeti, a harcok során nyilvánvalóvá vált, hogy 80,5 millió eurót osztottak szét, különösen egyebek között sérülékeny csoportok között, a legfontosabb humanitárius kérdések érdekében tehát az a korábban említett sérülékeny csoportok védelme, de a fel nem robbant robbanószerek és egyéb védelmi kérdések további támogatásra van szükség, és ez jelentős prioritás. Ugyanakkor a rövid távú szükségletekre is reagálni kell. Erre egy 30 millió eurós csomagot állítottunk össze, hogy rövid távon több kérdést kezeljünk. Civil társadalom, kérdéseit, erre mintegy 10 millió eurót biztosítottunk. Omár is említette azokat a projekteket, amelyeket eh, már elindítottak. A nők sportja, a libiai nők nemzeti konzorciuma, rehabilitáció és a kínzások áldozatainak eh, jóvátétele. Ezen kívül a választásokat is támogatjuk részben az EDA jelenlegi projektjével, de a hatóságok kérelmére reagálva egy feltáró missziót küldünk Líviába, azt hiszem e hétvégén, hogy megvizsgálják egy EU választási megfigyelő misszió lehetőségét. A migráció terén 10 milliós programot indítottunk el a kockázatnak kitett közösségekre figyelve, ugyanakkor pedig a rövid távú szükségleteknél úgynevezett szükségletfeltáró missziókat küldünk, a média, a társadalom, a határellenőrzés rövid és hosszú távú szükségleteire. Vajon elége mindez. Nos, úgy gondolunk, hogy aktívak vagyunk, megpróbáljuk megtalálni a meglévő lehetőségeket a helyi szereplőkkel. Persze vannak korlátok, ezt látjuk, de rövid távú szükségletekre összpontosítunk. Június-júliusban, majd a választásokra oda kell érjünk. A civil társadalom talán hosszabb távú partner, de ami fontos az az, hogy továbbra is együttműködjünk a hatóságokkal, és túl tekinthessünk a választásokon, és az újonnan megválasztott hatóságokkal együttműködjünk, akik majd úgy érzik, hogy közép- és hosszú távú prioritásokat is meghatározhatnak a remélhetőleg sikeres választások adta legitimációval. A párbeszédet a hatóságokkal intenzívebbé tesszük, továbbra is támogatjuk a líbiai hatóságot és a civil társadalmat, és üdvözöljük minden olyan lehetőséget, amelyel az önökkel való együttműködés nyílik meg. Köszönöm. Köszönjük szépen, nagyon jó áttekintést kaptunk. Van-e bárkinek kérdésem? Hogyha nincs, akkor nekem van két rövid kérdésem. Egyrészt, legjobb tudomásom szerint a NATO támadásoknak sok áldozata volt, és a civil szervezetek közül nem egy felvetett ezt a kérdést. De a NATO mintha nem vizsgálta volna ki ezeket az ügyeket, tehát az áldozatok családjai továbbra is megfelelő információra várnak a tekintetben, hogy mi történt. Részét képezi-e ez a kérdés az ön munkájának? Második kérdésem pedig Annához, Annához intézem, Ahmed Elsi Nussi a tavalyi év eh, Szaharov díjasát, tudomásom szerint a szürináike, tehát az átmeneti tanács vezetésével bízták meg Bengázi fővárossal. És kérdezem, hogy amikor együttműködőket keres, keresi-e őt is, felveszi-e ő vele is a kapcsolatot? Először Annának adnám maga a szót. Ami az első kérdést illeti, legjobb tudomásom szerint 53 áldozat áldozatot határozott meg az Amnesty International olyan áldozatokat, akik a NATO bombázások következtében haltak meg. És természetesen a rokonok számára nyújtott kártérítés nagyon fontos ügyét képezi a NATO-val való dialógusunknak. A legtöbb áldozat Ugye sok ezer áldozat a halálát a háború alatt, de a legtöbb áldozat a kathafi e, csapatok támoda, támadásának esett áldozatul, vagy pedig a szabadságharcosok is sok embert megöltek szándékukon kívülálló módon, egész egyszerűen ezek nem voltak kiképzett katonák. A NATO támadások áldozatai a legjobb tudomosom szerint 53-an voltak. Ezek, erről a számról beszél az Amnesty International, és azok a civil szervezetek, amelyek aktívak Líbiában. De valóban a NATO-val való párbeszédünkben ezt a kérdést fel kell vetni. A NATO áldozatok sokkal inkább most szíriai problémával állunk szemben, hiszen Oroszország és Kína ma ugye idézőjelek között azt, azzal érvel, azt tartja igazságosnak, igazság idézőjelek között, hogy megakadályozza a szíriai támad, szíriai beavatkozást, ezért azt mondhatjuk, hogy a NATO támadások igazi áldozatai Szíriában vannak, hiszen itt Assad legyilkolja a saját népét, tehát az 1973-as biztonsági tanácsi ö, határozat ö, alapján léptek föl, de soha nem számoltak be az 1973-as határozat alkalmazásáról, és ez az az a probléma, amelyel Oroszország, Kína és mások igyekszenek megakadályozni az ENSZ biztonsági tanácsának Szíriát elítélő és a beavatkozást lehetővé tevő határozatát. Gondoljunk csak a szír határon járt tényfeltáró bizottság drámai jelentésére, akik Holmesba jártak. A parlament delegációját Szalafranka úr vezette Antini Pancéri, és én is részt vettünk a látogatásban, Anuszival találkoztunk, együtt ebédeltünk, és más bengázi vezetőkkel is együtt ebédeltünk, és az egyik üzenet, amelyet átadott nekünk, illetve a külügyi szolgálatnak is átadott, Alexander eh, McLone is ott volt, aki ugye Tripoliban képvisel bennünket, tehát azt mondták, hogy az EU bezárja a Bengázi irodát. Nem zártuk be, de hát az a személy, aki a háború alatt ott volt, elment Bengáziból, és ebből ezt úgy értették meg, hogy bezártuk az irodát, és nem tudták, hogy azt gondolták, hogy csak Tripolira figyelünk, pedig Bengázi volt a forradalom a bölcsője, mondták nekünk. Láthattuk tehát, hogy igyekszenek Bengázi fontosságát a városok ezen érzékeny konstellációjában megerősíteni, és ez magyarázza a szélenek autonómiai nyilatkozatot is. Volt, aki ezt a függetlenségi nyilatkozatnak vette. Nem, egész egyszerűen itt csak Bengázi autonómiáját nyomatékosították, és arról beszéltek, hogy az alkotmányozás folyamatában, <clears throat> amely a júniusi vagy júliusi választások után kezdődik meg, megjelenjen ez az elv, mármint bengázi autonómiájának elve. A városok konstellációjáról szoktunk beszélni, ugye ez a líbiai belső rendszerre vezet, és ebből arra gondolok, hogy egy szövetségi rendszer valóban célra vezető lehet. Köszönöm szépen, és most Baki úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy annak kitűnő megválaszolta a kérdést. De ahogy most beszélgettünk, eszembe jutott, hogy múlt szombaton Zuarában jártam, ahol a fegyverszüneti tárgyalások zajlottak. És egy héttel azelőtt is ott jártam, és egy két találkozón azt tapasztaltuk, hogy a érintett felek számára az volt a fontos, hogy minél hamarabb helyi választásokat tartsanak. Tehát kérem, hogyha segíteni akarnak Libiának, akkor támogassák a helyi választást. A alkotmányozás folyamata nagyon hosszú, de a helyi választások megtartása borzasztóan fontos, és e tekintetben nem kapunk meg minden támogatást, és én remélem, hogy önök ajánlást tesznek, tesznek az Európai Bizottság és mások számára erről. Köszönöm szépen. Köszönöm, mielőtt lezárjuk ezt a napi rendi pontot, <clears throat> meg szeretném köszönni a líbiai nagykövetség ügyvivőjének, első beosztottjának a jelenlétét. Itt van közöttünk, köszönöm szépen, hogy nyomon követte a vitánkat. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és ezzel átalakulunk egy közös ülésre a külügyi bizottsággal együtt egy közös ülést tart mostantól a DROA szakbizottság. Um, usually it is the case that our opinions Általában ugye arról van szó, hogy a DROA jelentéseiről az AFET szavaz, de most úgy tűnik, hogy fordítva van a dolog, hiszen az AFET a külügyi bizottság kérdezett meg bennünket, hogy az AFET nem vehetne szét részt a DROA ülésén szavazati joggal, amelyben az Európai Uniónak a dél-kelet-ázsiai barátság és együttműködése szerződéshez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről lesz szó. Őszintén szóval nem vagyok szakértője területnek, de az AFET kitűnően elkészített ezt a szavazást. Úgy terveztük, hogy Brock úr vezeti majd az ülést, de sajnos nem tudott eljönni. Brock úr, nem tudom, hogy az alelnökök itt vannak-e, itt vannak, remek. Ezért tehát szavazunk. Azért szavazunk a Droában ma, a mi albizottságunkban erről a ügyről, mert a tanács sürgőségi eljárásban kéri az áprilisi plenárison a mm, tervezet elfogadását, hiszen a következő ASEAN ülésen áprilisban szavazni fognak majd, illetve akkor szeretnénk csatlakozni ehhez a megállapodáshoz. A csatlakozásnak nem konverzionális természete van, és ezért az Afed Brock urat nevezte ki jelentéstevőnek, azért, hogy minél gyorsabban elfogadják ezt a koncepciót. Ugyanakkor csak március 28-29-i plenárisan jelentették be ezt a tervezetet, de azóta nem volt ülés arra, van, ahol napirendre lehetett volna venni ezt a tervezetet, ezért tárgyalunk itt. Langen úr, a parlament eh, ASEAN delegációjának az elnöke teljes politikai támogatásáról biztosított ezt a folyamatot. Kérje még valaki, bárki a szót a képviselők közül, mielőtt eh, elkezdhetjük a szavazást? Úgy tűnik nem kérik a szót, akkor köszönöm szépen. Egyetlen elektronikus szavazásban szavazunk erről a tervezetről. Feltételezem, és remélem is, hogy a pártok biztosították, hogy vagy az afettagok vagy a POT jelen vannak. Úgy tűnik, hogy igen. Most egy másodpercet még várnunk kell, és várok is. Nem tudom, hogy milyen gombot nyomjak meg, tényleg nem tudom. Soha nem, soha nem szavaztattam még. Ugye minden szavazó kártya készen áll, ezért kérem azokat, akik szavazatukkal nem, kérem, hogy most szavazanak, szavaztak, akkor lezárom a szavazást, látjuk az eredményeket. Köszönöm szépen, hogy szavaztak. Ezzel pedig áttérünk ismét a DROA ülésre, és André Kéne asszonyt, asszonynak adom meg a szót, aki az egyebek napi rendi pont alatt szót kért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a hármas napi rendi pont kapcsán szerettem volna jelentkezni meg. Az elnök közleményei ehhez szerettem volna hozzászólni, és fel szeretném hívni az ön és a kollégák figyelmét arra, hogy az emberi jogokat lábbal tiporták jelen Emélesna asszony esetében, aki egy emberi jogi harcos és újságíró, a Novaya Gazeta újságírója. Moszkvában megtámadták a saját lakásában, összeverték. Jelen a Milasina asszony, még egyszer mondom, a Novaja Gazeta újságírója, Anna Politkovskaja megölése után folytatta Politkovskaja munkáját, és az északi kaukazus területén és Csecsenföldön elkövetett emberi jogi visszaélésekről tudásított. Aztán Natália Esztemirova meggyilkolásról is beszámolt. Millasina asszony az elmúlt években komoly nyomás nehezkedett rá, megfenyegették, életveszélyesen megfenyegették, és nem tudom, hogy ez az eset közvetlenül összefügg a munkájával, de gyanítjuk, hogy igen. Ezért Kérdezem, hogy nem volna lehetőség arra, hogy Milasina asszonyt meghívjuk a parlamentbe, vagy legalábbis a DROA albizottságba, de mindenképpen írjunk egy levelet az orosz nagykövetnek, ahol alapos kutatás, nyomozást kérvényezzünk. Köszönöm. Um, thank you, Madam Andrikini, for... Köszönöm André Kiene asszony, hogy felvetette ezt a kérdést. A német sajtóban olvastam erről az ügyről, és valóban a legkevesebb, amit tehetünk, hogy egy levelet írjunk, de úgy hiszem, hogy az ön által tett többi javaslat, hogy meghívjuk az érintett újságírót a jövőben egy meghallgatásra vagy egy beszélgetésre követendő. Azt hiszem, hogy ezt örömmel fogadhatjuk, ezt a felvetését. Köszönöm. Ezzel azt hiszem, hogy lezártuk a napi rendünket. A következő ülésünkre Brüsszelben kerül sor április 25-26-án. Köszönöm szépen hallásra.